Kedves kollégák, azt hiszem megkezdhetnénk az ülést. Bizonyára észrevették, hogy a mai első napi rendi pontunk a lengyel elnökséggel való találkozó. Szeretném üdvözölni Bienkowska miniszterasszonyt, a teljes bizottságot ő, illetve a teljes szakbizottságunk nevében. Ahogy minden elnökség elején ez szokásos, szeretettel fogadjuk őket. A miniszter asszonynak annyi időt szeretnék adni, amennyire szüksége van, hogy a lengyel elnökség prioritásait bemutassa, utána pedig általános vitát fogunk folytatni. Szeretettel üdvözlöm Bienkowska miniszterasszonyt, és már is megadom neki a szót. Ő a regionális fejlesztésért fele, felelős, és a lengyel elnökséget képviseli. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők! a Regi Szakbizottság tisztelt képviselői. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és bemutathatom önöknek a lengyel elnökség prioritásait a kohéziós politikákkal kapcsolatban. A kohéziós politikák rendkívül fontos eleme a lengyel elnökség hat hónapjának. Szeretném elmondani önöknek azt is, hogy a lengyel elnökség célja azon prioritásokon belül, amelyeket magunk elé kitűztünk, az, hogy az Európai Uniót fejlődés tekintetében lendületbe hozzuk. A belső piacot szeretnénk egységesíteni, erre használjuk a költségvetést, megpróbáljuk a harmadik országokkal való együttműködést megerősíteni, és a versenyképességet fellendíteni. Júniusban egy közlemény nyújtottunk be a több éves pénzügyi keretről. A következő lépés pedig az lesz, hogy jogszabályalkotási csomagokat fogadunk el a különböző regionális politikákkal kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy a kohéziós politika rendkívül fontos beruházási eszköz, és szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy az Európai Uniónak kell, hogy legyen egy ilyen eszköze, akkor, hogyha fel akarjuk gyorsítani a fejlődést, és akkor, hogyha az Európa 2020-as stratégiát el akarjuk érni a kohéziós politika tekintetében, és az Elnökségünk alatt az új jogszabályok kialakítása ennek érdekében szintén prioritást fog élvezni. Megkértek, hogy kicsit lassítsak a felolvasásban, mondja a miniszterasszony. A lengyel elnökség tehát a kohéziós politikát hatékony és területileg sokszínű válasznak tekinti az Európai Unióban felmerülő kihívásokra. Ez a mottónk. Ennek értelmében szeretnénk a kohéziós politikát hatékony eszközé tenni az Európa 2020-as stratégia végrehajtásában. Arra fogunk törekedni, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek ezt a politikát eredményorientáltá teszik, és amelyek struktúrás tevékenységünket jobban tudják integrálni. És ezek területi szempontból fókuszáltak lesznek kohéziós politikáról szóló vita már négy éve tart, és most szeretném ezt a lehetőséget megragadni arra, hogy a korábbi triónak, Spanyolországnak, Belgiumnak és Magyarországnak köszönetet mondjak azért, hogy rendkívül intenzív vitákat folytattak és tárgyalásokat, és ezzel előkészítették a talajt a mi triónk munkájának, azaz Lengyelország, Dániel és Ciprus munkájának. Szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek is, különösen a Regi Szakbizottságnak, mindazt a munkát, amit eddig ez ügyben elvégeztek. Nagyon elmélyült munkát végeztek Markus Piper jelentésével kapcsolatban például. Meggyőződésem, hogy az önök támogatása az erős kohéziós politika melletti kiállásuk nagy segítség lesz számunkra is. Tervet készítettünk elő a triónk számára, hogy a rendeletek alkotása lehető leggördülékenyebben folyjon. Ezeket a cselekvéseket szeretnénk a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalásokra is kiterjeszteni, és itt szeretném hangsúlyozni azt, hogy nem lesz további késlekedés, hiszen valóban rendkívül fontos a lengyel elnökség és a következő elnökségek számára is, hogy legyen valami alapunk a rendkívül gazdag program végrehajtására. Nagyon sok szakértővel való tanácskozást irányoztunk elő, terveztünk, és remélem, hogy szeptemberben ígéretünk az híven az ide vonatkozó jogszabályokat is be tudjuk majd mutatni. Az elnökség célja az, hogy lezárjuk mindezt, hogy a programozás és a kohéziós politika végrehajtása időben megkezdődhessen. Munkánk lényege ezekre a területre fog összpontosulni tehát. A kohéziós politikát az Európa 2020-as stratégia végrehajtásának kontextusába helyezzük. A stratégiai programozás, a tematikus koncentráció, hatékonyság és a kondicionalitás, ezek a kulcsszavak. A lengyel elnökség szeretné hangsúlyozni, hogy a kohéziós politikával kapcsolatban a legfontosabb az, hogy hatékony legyen. Erre fogunk összpontosítani a munkánkban. Az elnökség vége felé tervezzük egy jelentés bemutatását a tárgyalások eredményéről, és szervezünk egy stratégiai vitát a ezért a politikáért felelős szakminiszterek között egy általános ügyek tanácsa, a december 15-i ülése fog erre szolgálni. E, Az említett ülésen reméljük, hogy megfelelő pályára állíthatjuk a kohéziós politikát, és hogy erősíthetjük a politikai dimenzióját ennek a területnek, méghozzá azért, mert hogy az általános ügyek tanácsában sikerül majd erről a témáról tárgyalnunk. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, mennyire fontos a határidők betartása a rendeletek esetében, és szeretném Szeretnék ezzel kapcsolatban néhány pontra kitérni, amelyek talán kényesnek bizonyulhatnak a tárgyalások során, és amelyeket elmélyülten kell majd megvitatnunk. Először is, ugye, egy új eszközre érkezett egy javaslat, a European Connection Facility, az Európai Összekapcsolási Facilitás, és úgy tűnik, hogy az ezzel kapcsolatos beszélgetésekben már eh, eh, a tanácsban és a parlamentben is nagyon-nagyon mély vitára számíthatunk. Eh, rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy szóban részletesen megvizsgáljuk, hogy milyen hozzáadott értéke haszonnal szolgálna egy ilyen eszköz, hogy valóban célszerű -e egy ilyen központi igazgatású eszköz bevezetni, a már bevált kohéziós politikai eszközök helyett. Aztán egy további kényes téma lehet az úgynevezett Intermediate Regions, a köztes régiók kérdése. Az eddigi vitákból kiderült, hogy a tagállamok álláspontjai igencsak divergálnak, elismerjük az ellenvéleményeket is, és az emellett a koncepció mellett szóló érveket is, és nyilvánvalóan örülünk, és várjuk ezt a vitát, nagyon nyíltan és mérehatóan kívánunk eszmét cserélni, és valamennyi érvet szeretnénk megvizsgálni, akár szóljanak azok mellette vagy ellene is ennek a koncepciónak. Aztán egy harmadik nagyon fontos, megvizsgálandó pont számunkra. Igaz, hogy ez talán nem annyira kényes, mint a másik kettő, de mégiscsak nagyon szorosan figyelmel fogjuk követni. Ezt pedig a tagállami rugalmasságáról, döntési szabadságáról szól az alapokból származó források felhasználása során. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az általános ügyek tanácsa februárban úgy határozott, hogy döntést kell hozni, méghozzá a tagállami illetékes hatóságoknak kell döntést hozni a források felhasználására. Ez tehát egy szintén egy olyan téma, amely nagyon fontos számunkra a lengyel elnökség során. Aztán vannak még további területek is, amiket szeretnék ma megemlíteni. Egyrészt az európai területi együttműködés, a kohéziós politika területi dimenziója, a városfejlesztési politika és a makroökonomiai stratégia. talán kézenfekvő és magától értetődő, amit most mondok, de szeretném még egyszer kiemelni, hogy a lengyel elnökség számára nagyon fontos az európai területi együttműködés. Az ehhez kapcsolódó programok nagyon nagy mértékben hozzájárulnak a régiók, az intézmények, a helyi partnerek együttműködéséhez. Ezek a programok elérik azt, hogy különösen a határvidékeken élő lakossági csoportok jobban élhetnek, és éppen ezért igyekezni fogunk, szeretnénk az alapelveket és az eljárásokat harmonizálni a területi együttműködés területén. Itt elsősorban a, a hármas, harmadik célhoz tartozó területekről van szó, ide tartozik a szomszédsági politikai eszköz is és mi úgy gondoljuk, hogy az intézkedéseinkkel jobb végrehajtást és jobb eredményeket tudunk majd elérni. Ezzel kapcsolatban tervezzük a territoriális, tehát a területi együttműködés hálózatának a felülvizsgálatát, átdolgozását és szeretnénk elérni. Először is a tanácsi struktúrális politikával foglalkozó munkacsoport fog ennek eldolgozásával foglalkozni. Aztán ugye a bizottság jelentésében és mérleget vonnak a területi együttműködésről. Hamarosan közzétesz a bizottság ezt a jelentést, azt megvizsgáljuk, ez lenne az első lépésünk, és miután a bizottság szeptemberben közé teszi a javaslatait, akkor a második lépésben foglalkozni fogunk ezekkel a rendeletekre irányuló bizottsági javaslatokkal is. Ami pedig a terület és a város politikai szempontokat, dimenziókat illeti, megpróbáljuk a területi agenda felülvizsgált változatát megvizsgáljuk. Köszönet a magyar elnökségnek ezért a dokumentumot, és megpróbáljuk az Európa 2020-as stratégiával harmonizálni ezt az agendát. Tehát ezeket a témákat szerettem volna a kohéziós politika terén kiemelni. Aztán két dokumentumot szeretnénk kidolgozni, először is egy háttérjelentést, majd egy úgynevezett tematikus dokumentumot, amelyet majd a tagállamok a tanácsi munkacsoportokban megvitathatnak. Ezen kívül pedig vitát fogunk folytatni a, a városoknak szóló specifikus megoldásokról, valamint a vidéki intézkedésekről, illetve hogy hogyan lehet a városi és a vidéki területeket összekapcsolni ezen a területen a Városok Jövőjéről szóló bizottsági javaslatot is meg fogjuk vizsgálni, és az Urbax program jövőjét is e, át fogjuk gondolni. Szintén nagyon fontos, és szeretném éppen ezért ebben a szakbizottságban is megemlíteni, nagyon fontos az Európai Szociális Alap területi dimenziója, amely kapcsolatban szeptember végén Varsóban egy konferenciát is fogunk rendezni. Tehát nagyon sokféle ülést terveztünk, és mindenki kapott egy brosúrát is, amelyben valamennyi kohéziós politikával kapcsolatos rendezvényt, ülést felsoroltunk, az általam ma említett témákat is megtaláljuk itt, és a legfontosabb következtetések és ajánlások, amelyek ezeken az üléseken megfogalmazódnak, majd az alapját képezik majd a lezáró informális miniszteri tanácsi ülésnek november 25-én szeretnénk ezeket a következtetéseket Poznanban elfogadni. Ez egy informális miniszteri ülés lesz, de magas szintű részvétele számítunk a, a, a regionális a, a, területért, a városfejlesztésért felelős miniszterek fognak ott találkozni. Aztán az eszmecserénk során fontos elemet képez majd egy további súlyponti téma, ez pedig a makroökonomiai stratégia. A lengyel elnökség során szeretnénk mérleget vonni a balti tengeri makroregionális stratégia végrehajtására. Głównie zarządzania, wdrażania, koordynacji działań e, szeretnénk az intézkedések végrehajtását megvizsgálni, de a koordinációt a nemzeti politikák terén is szeretnénk megvizsgálni, mert szeretnénk, hogyha a makroregionális stratégia hatékonyabbá válna. Már nagyon hamar, július közepén sor kerül az első eszmecserékre, az elnökség barátai keretében kerül sor ezekre az eszmecserékre, beszélünk majd arról, hogy a már létező makroregionális stratégiák hogyan kerülnek végrehajtásra, majd pedig novemberben az általános ügyek tanácsában, és majd a következtetések során figyelembe fogjuk venni a, ezt a dimenziót. Végezetül pedig engedjék meg, hogy még egyszer visszatérjek arra, amit már prezentációm elején is elmondtam, programunk legfontosabb pontja, a lengyel elnökség legfontosabb eleme kétségtelenül a kohéziós politikával kapcsolatos rendeletjavaslatoknak a megvitatása. Ez egy nagyon is gyakorlati vetülete annak, a, amit majd decemberben szeretnénk elérni, mint mondtam, ez egy nagyon sűrű töményprogram, ami pedig az informális megbeszéléseket illeti. Több mint tíz ilyen informális ülésre kerül majd sor, az egyik elsőre már a múlt hét során sor került, ott az eredményorientált kohéziós politikáról volt szó. És nagyon remélem, hogy önök is részt vesznek ezeken az üléseken. Mindenkit szeretettel meghívok ezekre az ülésekre, az első ülés ugye nagyon pozitív kicsengésű volt, pozitív fogadtatásra lelt. A közös politikát egyfajta fejlesztési politikaként kezelték az unión belül. Ez egy olyan horizontális politika, amely valamennyi szintet érinti a polgárokat és érdekli, és szeretnék mindenkit meghívni ezekre a beszélgetésekre a következő hat hónapban. Uh, Megadom a szót. Először is a néppárti koordinátornak, Jan Albrichtnak adom meg a szót. E, e, e, Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Először is szeretnék hangot adni megelégedettségemnek, és azon örömömnek, hogy Lengyelország átvette az Európai Unió soros elnökségét ezen igen nehéz helyzetben, amelyben jelenleg az EU találja magát. Ez rendkívül fontos, hiszen Lengyelország igen erős kohéziós politikát támogat, és ezért mi biztosak lehetünk abban, hogy a egyik legfontosabb politika lesz ez az Európai Unióban, tehát a megfelelő ország kezébe került ez a terület, mert Lengyelország ezt mindig az egyik legkiemeltebb területként kezelte. És hát ez nem mindig volt így a múltban, és ezért igen csak reményteli a helyzet. Nos, miniszterasszony, szeretnék feltenni néhány kérdést. Tudna mondani pár szót arról, hogy Dániával és Ciprussal a két önök után következő elnökséggel mi a helyzet, hogy ők is támogatják-e majd a kohéziós politikát, hogyha ezt így lehet mondani? Nem tudom, hogy ez mennyire politikailag korrekt kérdésfeltevés. feltevés. Egy másik megjegyzésem, mindig is volt némi feszültség a tanács és a parlament között, ez természetes dolog. De ennek az egyik oka, nem a strukturális aspektusra gondolok, az egyik oka tehát az, hogy nem megfelelő a tájékoztatás a két intézmény között. Én tehát azt remélem, hogy a következő hónapokban állandó jelleggel kapcsolatban maradunk azért, hogy egymást tudjuk tájékoztatni a fejleményekről, és mi tájékoztatjuk önöket, és mi is szeretnénk tudni, hogy a tanácsban mi történik. Ezen kívül szeretném tájékoztatni miniszterasszonyt arról, hogy Görögországba fogunk ellátogatni, a mi szakbizottságunk egy delegációja. A mellettem ülő kolléga lesz ennek a delegációnak az elnöke, és a mi nézőpontunkból azt kijelenthetjük, hogy az összes információval, az összes információt átadjuk majd a tanácsnak is. Vannak kiemelt jelentőségű területek számunkra. Miniszterasszony, ezzel kapcsolatban a következőek a kérdéseink. Számunkra nagyon fontos lenne, hogy a rendeletekkel kapcsolatos munkát mikor kezdik. Ön azt mondta, hogy azt remeli, hogy szeptemberben kezdik el ezt a munkát. Tegnap a parlamentben októbert hallottam, vagy esetleg novembert. És hogy ez esetleg az a kappal kapcsolatos munkához hogy kapcsolódni. Tehát a font, legfontosabb kérdésem az az, hogy mikor kezdik el a munkát ezzel kapcsolatban. Talán a bizottságnak is van erre vonatkozóan tájékoztatása, nem most csak provokálom őket de szeretném, hogyha egyértelmű választ kapnánk arra, hogy mikor kezdik el a munkát. Számunkra nagyon fontos ez. Minél hamarabb elkezdjük a munkát, annál nagyobb esélyünk van a sikerre. És arra, hogy időben le is zárhassuk. Tehát mikor kapunk majd anyagokat, amelyek a parlamenti munka alapját képezhetik, azért, hogy utána közösen is ezt megvitathassuk? a lehető legszorosabb együttműködésben a tanácssal és a bizottsággal, az elnökséggel és a tanácssal. Ami pedig a néppárt kérdéseit illeti. Képzeljük el, hogy valóban mondjuk szeptemberre elkészülnek a rendeletek. Ez egy hipotézis. Természetesen az elnökség az ilyen jogszabályokat mindig csomagokba köti, de hát az is természetes, hogy ö, szeretné, hogyha bizonyos konkrétumokat elérnének, és ö, bizonyos anyagok meg is jelenének. Miniszterasszony, melyek azok a kérdések, amelyeket szeretnének lezárni? Milyen területeken, milyen döntésekre gondolnak? milyen területeken szeretnének végső döntésig eljutni. Ez rendkívül fontos számunkra, mert ez befolyásolja majd a mi saját ütemtervünket. Tehát, hogyha elfogadjuk azt, hogy szeptemberre elkészülnek a rendeletek, akkor mely kérdésekkel szeretnének még decemberig foglalkozni? Ez alapvető fontosságú kérdés számomra. Ezen kívül természetesen. Nagyon sok sikert kívánok az önök elnökségéhez, és biztos, hogy nem soká önök számára is kiderül majd, hogy milyen gyümölcsöző lesz az együttműködés a szakbizottságunkkal. Elnök asszony, köszönöm. Olennyi Csak úr, a szocialisták részéről. Köszönöm szépen. Szeretnék utalni a Varsói ülésre, amit a regionális fejlesztési minitelével tartottunk. Néhány képviselő a mi frakciónkból is ott volt, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon hatékony előkészületekre került sor az elnökség előtt. Nagyon hálásak vagyunk azért az információért is, amit közvetlenül kaptunk Varsóban, ugyanakkor vannak bizonyos kétségeink is, és szeretném felhívni a figyelmet az egyes pontra, amivel a miniszter asszony kezdte, a többéves pénzügyi keret. Az elnökség számára, vagy felé az a kérdésem, hogy hát tudjuk, hogy Lengyelországnak mi az álláspontja, és ön is, illetve a miniszterelnök is bemutatta ezt, de ha jól tudom, akkor az elnökség most éppen tárgyal a többi tagállammal a tekintetben, hogy mi a véleményük az MFF-re vonatkozó javaslattal kapcsolatban a kohéziós politikák területén mit gondol, mi, hogyan látja, más miniszterek hajlandóak a bizottsági javaslatért küzdeni és ezt megvédeni? Vagy pedig a tárgyalások során majd a tanácsban megpróbálják korlátozni ezt. A kérdés az, hogy a bizottság, a mi szakbizottságunk, és mi mindannyian hogyan tudjuk támogatni a több éves pénzügyi keretnek a releváns részét. A másik a jogalkotási csomag. Objekt úr az imént említette, és Strasbourgban én is beszéltem erről. Most a kérdésem a tanács felé a következő. Mikor várhatjuk a tanácstól a parlament ezt a jogszabályalkotási csomagot? Azok a tervek, amelyeket felvázolt, miniszterasszony, hát sajnos nem fognak megvalósulni akkor, hogyha szeptemberig ez a csomag nem készül el. Mert akkor az elnökségnek nem lesz több tennivalója a kohéziós politika területén. És ugyanez igaz a parlamentre is, és a szakbizottságokra is. Erről tudni kell, tisztában kell ezzel lennünk, hogy ha, már, már vannak feltételezéseink ezzel a jogszabályalkotási csomaggal kapcsolatban, vannak olyan területek, amelyek érdekesebbek, fontosabbak számunkra, de még maga a szöveg nem született meg. Szeretnék gratulálni bevezető szavaihoz, hiszen a mi vitáinknak is pont ez a fő sodorvonala, az közbevetett régiók, Lengyelország pozíciója ebben az ügyben voltak nézeteltérések, tudjuk. Más oldalról pedig az is kérdés, hogy mi a véleménye a többi tagállamnak ezekről a közvetett régiókról. Az összes tagállam, vagy néhány kész lesz-e arra, hogy a kohéziós politika jövőbeli perspektívájába ezeket a régiókat is bevegye. Hogyan és mikor fogják ezeket a tárgyalásokat lefolytatni? És biztosíthatom, hogy azok a prioritások, amelyeket ön bemutatott nekünk, a makroregionális politika felülvizsgálata, illetve az, hogy hogyan fogunk konkrét javaslatokat megfogalmazni a jövőbeli kohéziós politikai perspektívára, hogy az közbevetett régióknak erősebb szerepet adjunk. Hát tudjuk, hogy most inkább a makrorégiók erősebb irányítására kerül sor, ahelyett, hogy célzottabban foglalkoznánk a régiókkal az Európai Unió és a tagállamok részéről. Nos, tehát a kérdés az az, hogy látja-e szükségét annak, hogy változtassuk, és szeretné-e ezeknek a közvetett régióknak a szerepét megerősíteni. Még egy dolog, amiről sokat vitáztunk itt a szakbizottságban, és mi szocialistánk szeretnénk visszatérni rá, a következő. A régiók szerepének megerősítése. Az elmúlt években mindannyian új pénzügyi tervet, és a, szerettünk volna mégpedig olyat, ami megerősíti a régiókat, ami lehetővé teszi számukra, és őket hozzanak arról, hogy hogyan szeretnék elkölteni a pénzt a kohéziós politikák keretein belül. Van-e elképzelése azzal kapcsolatban, hogy ez a jövőben hogy nézzen ki? Aztán a városfejlesztési politika. Ezzel kapcsolatban is van kérdésem, ami több különböző részletre is kitér. Például, milyen irányt fognak ebben a, ezen a politikai területen követni. Most ezeket a kérdéseket az elnökség felé tettem föl, és inkább a jövőre vonatkoztak, és arra a politikára, szakpolitikára, amelyet a 2014 és 20 között fogunk folytatni. Azonban az elkövetkezendő hónapokban mik azok az ügyek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak ehhez a konkrét területhez. A tagállamokban Obricht úr is említette a problémákat, de Lengyelországban is vannak problémáink. A költ, az alapok elköltésének a témakörével kapcsolatban a kohéziós politikán belül különösen gondolok az infrastruktúrákra, a vasútakra. És a kérdés, és most már tényleg befejezem, az, hogy megpróbáljuk-e karcsúsítani és egyszerűsíteni ezeket a rendszereket annak érdekében, hogy megkönnyítsük a kohéziós alapokból származó összegek elköltését. És ismét szeretnék gratulálni önnek a bevezető szavakért. Elnök, nincs sajnos annyi időnk, amennyit szeretnénk, úgyhogy azért erre, arra kérem a képviselőket, hogy csak kérdezzenek, ne ismételjék meg az előbb elhangzott kérdéseket sem, és ahelyett, hogy az egyes tagállamokra vonatkozó kérdéseket tennének fel, inkább az elnökségre összpontosítsunk. Alde, az Alde képviselője következik most. Win a word from liberals today, if you allow me. Ma én beszélek a liberálisok nevében, ha megengedi. Először ezt szeretném elmondani, elnök asszony. Igen, a koordinátorok nevében is szólok. Szeretném, hogyha leszögezni a szabályokat, hogy eh, mindenkinek jusson ide, nagyon rövid leszek. Az egyetlen dolog, amit szeretnék megemlíteni, az az, hogy írtunk egy levelet a bizottságnak, és ugyanazokat a kérdéseket szeretném feltenni a miniszterasszonynak, mint amelyek ebben a jelentésben, ebben a levélben állt, és itt a, a többéves pénzügyi tervnek a kohéziós politikával kapcsolatos pontjairól lenne szó. Hogyha a 2011-es évben az 1B alfejezet amelyben ugye közös politika szerepe. Körülbelül 6%-os növekedést látunk összességében, hogyha össze akarjuk vetni a az összegeket. Azonban egy másik bizottsági javaslat ennek ellentmond, hiszen a bizottság azt mondja, hogy eddig minden ö, tagállam számára 4% volt az érték, a cél az abszorpció tekintetében, tehát hogyha mondjuk 4 milliót adnak kohéziós forrásként a bizottság részéről, de ez volt a 4 és most viszont 2,5%-ra akarja csökkenteni ezt az értéket. Tehát egyrészt van egy 2,5%-ra történő csökkentés, illetve másrészt van egy 6%-os növekmény. Ez elég ellentmondásos. Aztán a javaslatokban azt láthatjuk, hogy nincs igazán magyarázat arra, hogy a mezőgazdaságra vonatkozó költségvetési források esetében a közvetlen kifizetéseket egyharmadával növelni. Aztán ott egy másik javaslatban viszont kétharmadról van szó. És érdekelne a véleménye, miért kétharmad, miért nem háromnegyed, miért nem öthatod, honnan jön ez a kétharmad? hiszen még jelenleg is még érvényben vannak azok az intézkedések, amelyek szakaszonként bevezetik, illetve kivezetik a, a bejövő és a kimenő intézkedéseket. Szeretnénk magyarázatot arra vonatkozóan, hogyha a jelenlegi kivezető mechanizmusokat feloldják olyan tagállamokban, ahol most átmeneti időszakot élnek át, akkor most ez a kétharmados összeg hogyan érinti majd az átmenetet megélő régiókat. Aztán a szükséghelyzeti, vészhelyzeti tartalék esetében ugye arra volt, hogy 5%-ot nem fizet ki a bizottság az abszorpció idején, de most ezt megszüntetnék. Egészen addig nem fizetnék ezt ki, a, a, amíg minden nem teljes, és az utolsó kifizetés esetében kerülne kifizetésre az 5 százalék most a legújabb javaslat szerint pedig nem fizetnék ezt az 5%-at. Kérnék erre is magyarázatot. Kérdezném, hogy önök, illetve a bizottság milyen javaslatokkal fog élni arra vonatkozóan, ki fogja a kifizetést végezni, és hogyan lehetne ugye a felhasználási képességet növelni. Erre is látunk utalást a programban itt ugye a tagállamoknak valóban szükségük lenne a magyarázatra, amely a javaslatok mögött áll. Elizabeth Schroeter, zöldek részéről. Äh, Köszönöm szépen, miniszter asszony. Bienkowska miniszter asszony, köszönjük szépen a bátorságát is, amelyel ebbe az elnökségbe beleveti magát nagyon nagy nehézségekkel fognak majd szembenézni, hogyha a tanácsban valóban egyetértést akarnak elérni, és talán kevesebb idejük is lesz, mint gondolnák erre. Remélem, hogy a miniszterasszony is hallja a tolmácsolást hiszen arról beszélt, hogy biztos abban, hogy a bizottság szeptemberben eh, közzéteszi a közös politikára vonatkozó javaslatokat. Hát mi gyanítjuk, hogy erre csak később kerül majd sor. És engem igazából az érdekelne, hogy hogyan tudnak akkor már egy tanácsi álláspontot kidolgozni. Mert mi úgy gondoljuk, hogy önöknek van egyedül lehetősége arra, hogy valóban belátható időn belül álláspontot alakítsanak ki, egy közös álláspontot. Ha nem sikerül ezt a tanácsban kialakítani, akkor nagyon nagy problémák lesznek 2013-tól, és nagyon nagy reményeink vannak, nagyon reménykedünk abban, hogy önök a tanácsban ki tudnak alakítani egy közös álláspontot, ugye elmondta, hogy már a bizottság is javaslata közététele előtt is dolgoznak a közös álláspont kidolgozásán. De mi történik a, a többi kényes területen, amelyeket említett, például a köztes régiók, a források felosztása, az interconnection, Fund esetében. Tehát a, a bizottsági javaslatok megjelenése előtt ezeken a területen is próbálnak már kidolgozni valamilyenféle álláspontot. Különben nagyon rövid lesz az idő. Ha, ha később látjuk meg a bizottsági javaslatokat, akkor már nagyon kevés idejük marad utólag ezen dolgozni. Aztán ott vannak azok az országok, amelyek az úgynevezett nettó befizetők. Hogyan lehet őket is valahogy egy kiegyensúlyozott álláspontba becsatlakoztatni? Milyen módszerek kívánják ezt elérni? Bilaterális beszélgetéseket ki- kívánnak folytatni, vagy milyen más módszereket kívánnak alkalmazni? Leszek képviselő. Dající, paní ministrině, jsem velmi rád, že se setkáváme na půdě. Eh, Miniszter asszony, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt a parlamentben találkozhatunk. Lengyelország mindig is nagyon komolyan kiállt a kohéziós politika mellett, és kiemelném, hogy milyen kiváló volt az együttműködés a cseh elnökség óta, és az akkori Marienbádi találkozónk óta. Meggyőződésem tehát, hogy az ön tapasztalata ezen a területen lehetővé teszi számunkra, hogy a lengyel elnökség alatt sikerüljön előrelépni. A bevezetőjében kiemelte, hogy milyen fontos a kohéziós politika városi dimenziója. Mindjárt azt gondoljuk, hogy ez rendkívül fontos dimenzió, és ezért szeretném kérdezni, milyen, mi a szándékuk, hogyan tudnák elmélyíteni a partnerségi megközelítést a különböző önkormányzati szintek és állami szintek között a helyi önkormányzatok, regionális városok és a központi közhatóságok között. Hogyan lehet ezt konkrétan is megvalósítani? Szándékuk-e, hogy a jövőben bevonják a városokat, hiszen ők ezen együttműködésnek a konkrét eszközei? Ezen kívül szeretném tudni, hogy van -e egy új pénzügyi eszközük arra, hogy ezen európai projektek társfinanszírozását tudják biztosítani, hiszen ön is tudja, hogy a Jessica eszközt eddig még nem használták. Mi úgy gondoljuk, hogy ez lenne a megoldás a jövőben. Egy további kérdésem pedig a makroregionális stratégia jövőjére vonatkozik. A svéd elnökség során kezdtünk el kidolgozni kezdtük el kidolgozni a balti tengeri térségre vonatkozó stratégiát, utána következett a Duna stratégia, most az Atlanti stratégiáról beszélünk. Tegnap Alfonzi úr jelentéséről beszéltünk a földközi tenger térségére vonatkozóan. Ezen kívül a Kárpátok régiójáról is szó volt. A kérdésem tehát az, hogy a makro stratégia szempontjából ön szerint mi a legfontosabb? úgy gondolom, hogy a koordináció, nem pedig újabb eszközök létrehozása itt a cél. Köszönöm, mondja elnök asszony. bardzo. Köszönöm szépen. Megpróbálok minden kérdésre reagálni, de először egy általános megjegyzés. A legtöbb kérdés a rendelt tervezetekre vonatkozott, és meggyőződésem, hogy az elnökség, a tanács és a bizottság is ezt figyelembe kell, hogy vegye. Nagyon fontos, hogy ezeket a tervezeteket a lehető leggyorsabban nyilvánosságra hozzák. Pénteken Varsóban volt egy ülés a miniszterek tanácsa a, az Európai Bizottság és a lengyel miniszterek között, a foglalkoztatásért és regionális politikáért felelős biztosokkal beszéltem a, a kohéziós alapokról. Mind a ketten azt mondták, hogy szeptemberben meg fog történni ez, elénk kerülnek a dokumentumtervezetek. Nagyon fontos az, hogy ez nem csak a mi elnökségünk szempontjából fontos, és ezzel reagálnék Olbricht úr kérdésére, hanem az egész trió munkájára hatással van. Nagyon szoros és pontos a menetrend, amiben megállapodtunk a dánokkal és a ciprusiakkal. Az együttműködésünk nagyon jól működhet akkor, hogyha ezt a menetrendet tartani tudjuk. 2012 harmadik negyedévéig remélhetőleg lezárjuk az összes témát, amelyek ezekhez a rendeletekhez kapcsolódnak, de ez csak akkor történik meg, hogyha szeptemberben megkapjuk a tervezeteket. Nagyon remélem, hogy már akár júliusban megkapjuk őket, és akkor meg tudnánk vitatni már augusztusban, és meg nagyon gyorsan megkezdhetnénk a munkát. De hát itt különösen az Európai Bizottságnak fontos, hogy odafigyeljenek arra, hogy a dokumentumok a lehető leghamarabb kijöjjenek, hiszen engedjék meg, hogy még egyszer hangsúlyozzam, a politikák, mint a kohéziós politika, vagy az összes többi, ugyanannak az éremnek a két oldalát érintik. Tehát egy oldalról kell, hogy legyen egy tartalom, és más oldalról ott kell, hogy legyen a keret. Hogyha nincs meg a tartalom, akkor lehető legnehezebb számomra az önök kérdéseit megválaszolni. Hiszen úgy gondolom, hogy azok a problémák, amelyeket felvetettek, azok mind attól függnek, hogy a rendelet tervezetben hogy fogják ezeket a témákat megfogalmazni. És ahogy mondtam, a trióban az együttműködés nagyon jól halad, mindjárt a kezdetben a legfontosabb és legsürgetőbb kérdésekkel fogunk foglalkozni, ezek a programozási kérdések. Tehát, hogy a lehető leggyorsabban megkezdhessük utána az operatív programok végrehajtását. Közös stratégiai keretre gondolok, a szerződésekre, a kondicionalitásra, illetve a pénzügyi eszközök elkülönítésére. Az együttműködés a parlamenttel és különösen a regi szakbizottsága első rendű fontossággal bír számunkra. Mindig támogattuk az Európai Parlamentet, nagyon sokukkal személyesen is találkoztam, és már az elnökség megkezdése előtt is beszéltünk önökkel a terveikről. Köszönöm szépen ezeket az előzetes üléseket, és köszönöm a támogatásukat az elkövetkezendő hat hónapban én és helyetteseim is bármikor rendelkezésükre állunk, amikor konkrét kérdéseket akarnak velünk megbeszélni. A több éves pénzügyi keret és a rendeletek. Engedjék meg, hogy elismételjem, hogyha nincs javaslatunk az Európai Bizottság részéről, ami a rendeleteket illeti, akkor az elnökség még csak álláspontot sem tud elfogadni, állásfoglalásra sincs lehetőségünk a éves pénzügyi keretre vonatkozó közleménnyel kapcsolatban, és hát ezzel már is reagálnék az egyik kérdésre, még pedig Godmanis úr kérdésére. Szeretnénk a köztes régiókkal kapcsolatban még nem döntéseket hozni addig, amíg meg nem születnek a dokumentumtervezetek. Ezek átmeneti helyzetben lévő régiók, és szeretném felhívni ezzel kapcsolatban a figyelmüket egy tényre. Ahogy már mondtam, nagyon sok javaslat van az asztalunkon, néha ezek egymásnak ellentmondóak különböző tagállamokból érkeznek, és mindegyiket figyelembe kell, hogy vegyük, és ezt meg is fogjuk tenni. De a régiókat nem nagyon lehet összehasonlítani, akkor, hogyha az egyiküknek az átlag 200%-a jut, a másikuknak pedig az átlag 90%-a. Nem szabad elfelejteni, hogyha mindegyiket 75 és 90 százalék közé tesszük az egyik célkitűzés értelmében, akkor maradnak olyan régiók, amelyek először kerülnek ebbe a kategóriába, és nagyon sok olyan régió van, ami 90 százalékos szinten volt már éveken keresztül. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is szeretnék az önök támogatására támaszkodni. Bizonyára látják, hogy jelentős különbség van azok között a régiók között, amelyek GDP tekintetében közel állnak egymáshoz, de mégis nagyon különbözőek más tekintetben. Nagyon sok ország esetében vannak olyan, ország, olyan régiók, amelyek kb. 75%-on állnak jelen pillanatban, de akár ide tartozhat egy ilyen régióba a főváros is, ami az egésznek a motorja, a régió fennmaradó része azonban különleges mennyiségű segítségre szorul. És akkor ugyanez az e- eset előfordulhat a 90%-on álló régiók esetében is, ami a partnerséget illeti. És most Flaszek úr kérdésére válaszolok. Támogatjuk azt, hogy ezt a témát megvitassuk. Azt szeretnénk, hogyha a régiók részt vennének a kormányok és a bizottság között kötött szerződésekben. Talán a régiók képviselői ott lehetnének, ezt meg fogjuk vitatni. Ami a városfejlesztési politikát illeti, hiszen ez is több kérdésben felmerült, mire szeretnénk központosítani? A támogatási eszközökre. Olyan eszközökre, mint a Jessica, Szeretnénk megvitatni, hogy a Jessica jelen pillanatban hogy működik. Vannak más eszközeink is, például globális ösztöndíjak. Szeretnénk újra éleszteni a városi régiókat, a tömegközlekedést. A városfejlesztési politika általánosságban rendkívül fontos számunkra, de szeretnénk különösen arra a kontextusra összpontosítani, ami a városok és a szomszédos vidéki régiók között alakul ki. Szeretnénk biztosítani azt, hogy azok a dolgok, amelyek a városban történnek, kihatással vannak a környező területekre is. Ami a karcsúsítást illeti, hát az elmúlt 15 évben már sokat foglalkoztam ezzel a témával, de úgy érzem, hogy még több időre van szükségünk. amikor ezekről a perspektívákról beszélek, arról, hogy a 83-as rendeletet, a 1083-as rendeletet a pénzügyi területtel kapcsolatban hogyan kellene megváltoztatni. Hát különböző okai vannak annak, hogy miért beszélünk az egyszerűségről és a karcsúsításról. Néha a rendeletben keresendő a hiba, néha az a probléma, amit a tagállamok tesznek. De ami a költségvetést illeti, szeretnénk mindenképpen a hatályban lévő rendeltekkel tenni valamit, hogy elérjük ezt a célt. A makrorégiók kérdése is sokszor felmerült. Nagyon is támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek az ilyen stratégiákra irányulnak. Regionális, helyi vagy makroregionális szinten. De szeretnénk a munkánkat a balti tengeri stratégia felülvizsgálatára alapozni. A nemzeti és az európai politikákat szeretnénk összehangolni, ezen végig kell menni, végig kell menni az összes mutatón, és ott egy kérdőjel a pénzügyekkel kapcsolatban, hiszen a makroregionális stratégiák azok nagyon rendben vannak, de hát hogyan lehet valamilyen pénzt is kipréselni különböző forrásukból a részükbe. És ami a kárpáti régiót illeti, hát először a régió országainak kell hajlandónak mutatkozni egy ilyen stratégiában való részvételre, de az ilyen jellegű javaslatra nyitottak vagyunk, és más makroregionális stratégiákra is. Persze, hogy szeretnénk őket megvitatni, de azt hiszem, hogy arra kell alapozni a munkánkat, amit a balti tengeri stratégia felülvizsgálatából vonunk le. Hiszen ez már most már hosszú ideje működésben van, úgyhogy meg tudjuk vizsgálni, hogy mi az, ami jó benne, és mi az, ami rossz. E, pan poseł Godmanis, jeśli chodzi o tą 5% rezerwę. Godmanis úr, ami az 5%-os tartalékot illeti, és hasonló a helyzet, mint a köztes régiók esetében a többéves pénzügyi keretre tett különböző javaslatokat az egyes tagállamok nagyon eltérően értékelték, amely pedig a regionális politika terén folytatott eszmecserénket illeti, hát nekünk a kondicionalitás, a feltételeknek való megfelelés a legfontosabb szempont, és hogyha már erről van szó, akkor szeretném egyben azt is kiemelni, hogy a a kohéziós politika egy külön saját terület. A makroregionális stratégiától még el, külön, elkülönítve kell kezelnünk a kohéziós politikát. Itt tehát az előzetes kondicionáltás és az utólagos ex poste kondicionalitásra is szó van. Mindezt meg fogjuk vitatni, amint a bizottság szeptemberben bemutatja a javaslatait. Én meg vagyok győzhetve arról, hogy megkapjuk szeptemberben ezeket a javaslatok. Köszönöm szépen. Már csak két percre szólhat mindenki, aki a felszólalt listáján áll, több mint tizen állnak ezen a listán, hogyha szeretnék, hogy válaszoljon, és a miniszter asszony, akkor kérem tartsák be ezt a két perces eh, határidőt. Rikemán kapja meg a szót először is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a asszonynak ezt a kiváló prezentációt számos alkalommal hallhattuk, hogy nagyon nagy kívásokkal kell majd szembenézzük a következő hat hónap során, de hiszek abban, hogy Lengyelország sikerrel fog járni, és eredményeket tud majd felmutatni, hiszen, amint el is hangzott, a kohéziós politika valóban a prioritás lista élén áll a lengyelek számára. Én most a regionális és határokon átnyúló együttműködésre szeretnék fókuszálni. Ön is kiemelte, hogy ez egy nagyon fontos terület, és nagyon örülök annak, hogy hangsúlyozták, eh, hogy milyen fontos ennek a területnek a jelentősége. Nyilvánvalóan tisztában vannak azok a problémákkal, amelyekkel szembe kell néznünk a szomszédsági politika terület és más területeken, mert számos alkalommal megvitattuk azt, hogy hogyan lehetne a szomszédsági politikát és a CBC-t összekapcsolni nem tudom, hogy ezzel önök is kívánnak-e foglalkozni, és hogy valamiféle előrelépésre számítanak-e az elnökségük során. Itt a probléma elsősorban Oroszországhoz kapcsolódik, hiszen Oroszország az egyetlen olyan szomszédos ország, amely részt vesz ebben a programban, és éppen ezért indokolt lenne, Oroszországot is becsatlakoztatni a harmadik fejezetbe a szomszédsági politikai programban. Aztán a, említette a makro régiókat, és, és nagyon a számomra az önök hozzáállása. Örülök, hogy említette a balti-tengeri stratégiát. Ugye itt arra volt szó, hogy ez egy kísérleti projekt, amely alapján, amelyből kiindulva a, a jövőbeli fejleményeket alakítani tudjuk majd. Nem tudom, hogy van-e részletes menetrendjük, tervük is arra vonatkozóan, hogy ezeket a makrorékat hogyan lehetne a hármas célba becsatornázni, hogy vannak-e valamiféle elképzelések, uh, uh, elképzelések ezzel kapcsolatban. Jorgo Kacamarkis kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt asszony. Szeretnék nagyon sok sikert kívánni az önök eh, előtt álló elnökségre. Ami a jövőbeni keret struktúráját illeti, a Regi Szakbizottság tagjaiként nagyon jól tudjuk, hogy a kellő időben kapott tájékoztatás ezen régiók számára biztosítja azt, hogy ezen keret elfogadása után a régiók készen állnak majd arra, hogy valóban tartalmasan is részt vehessenek ezen regionális operatív programokban és a fejlesztési és befektetési partnerségi programokban. Így el lehet majd kerülni, hogy komoly késedelmek legyenek a programok kezdetén. Tisztelt miniszterasszony, tudna tájékoztatni minket arról, hogy tervez-e bármilyen kezdeményezést azért, hogy megerősítse ezt az informális régió közötti cserét, és hogyha igen, mik ezek a kezdeményezések? Köszönöm szépen. Két perc Mikael Tajrernek. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm miniszter asszony. Két pontot szeretnék megemlíteni. Először is a strukturális és kohéziós alapokat, hogyha megfelelően használják fel, akkor nagyon intelligens eszközként szolgálnak arra, hogy a makroekonomiai stabilitásunkat és elősegítsék. A lengyel elnökséget is arra buzdítanám, hogy hogy ezen a téren, ezen a vonalon próbáljon tovább haladni, hiszen az euró válság idején, a versenyképességünk csökkenése idején, ugye ezek fontos kérdések, és a strukturális politika hozzájárulhat a versenyképesség növeléséhez. Aztán a felhasználási képesség az abszorció kérdése. Ma remélem, hogy az ezzel kapcsolatos jelentésemet el fogjuk fogadni. Itt a felhasználási arányokat és képességeket vizsgáltuk meg, hogy ezek mennyire eltérőek az egyes tagállamokban, és Lengyelország ezen a téren nagyon komoly eredményeket eh, ért el a múltban, itt valóban a legjobb példával járt elő a felhasználási képesség terén, ezért kérném, hogy a lengyel elnökség indítson egy kezdeményezést annak érdekében, hogy azok a régiók, amelyek nehézségekkel küzdenek a felhasználási képességük tekintetében segítség ezeket, hogy hogyan lehetne növelni a felhasználási képességüket, hiszen jelenleg döntő jelenség, jelentőségű szakaszban járunk, hogyha most nem sikerül a, ezt növelni, a felhasználási képességet fokozni, akkor ez nem is fog sikerülni. Ezért kérném, hogy vezető szerepet töltsenek be ebben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Marie Teres Sánchez Schmidt kapja meg a szót. Merci, Madame la Présidente. Ma, ma... Köszönöm, elnök asszony. Miniszterasszony, szeretném üdvözölni Lengyelország euróbarát megközelítését és kohézióbarát megközelítését. A dinamika, ezen dinamizmus nagyon jó forrása a versenyképességnek és a fejlesztésnek. Nagyon ambiciózus terveik vannak és a, teritor, a területi együttműködés területén is üdvözöljük a kedvezményeket, szeretnénk a célkitűzéseket pontosabban megismerni önök tervezik, hogy egy konkrét rendeletet is elfogadtassanak a hármas célkitűzéssel kapcsolatban. Támogatnák-e azt, hogy, és most kikapcsolódott az előadó mikrofonja. Pardon. Est-ce que je, je recommence ou est-ce... Elnézést, újból kezdjem? Tehát, a szomszédságpolitikáról is szeretnék beszélni. A lengyel elnökség keletre szeretné koncentrálni a figyelmét, de mit történik majd a déli résszel, a földközi tenger részével? Az arab tavasz nagyon fontos időszakot nyitott meg, vagy megerősítik a vívmányokat, vagy visszalépnek. Ez egy rendkívül sarkalatos pontja most ennek az időszaknak, és mindenképpen oda kell rá figyelni. Köszönöm. Köszönöm. Cornelia Eres. Köszönöm szépen. Először is gratulálnék a lengyel elnökségnek, és amit én személy szerint kívánnék ezen nehéz időkben, amikor a kohéziós politikáról és vitázunk, az az, hogy szorosan működjünk együtt, tartsunk megbeszéléseket, vegyünk részt egymás ülésén. Ez nem mindig magától értetődő, de számos alkalommal megéltem azt, hogy ez nem volt lehetséges. A legutóbbi elnökség alatt legalábbis nehéz volt, ez nem csak számomra, hanem sokak számára. Tehát a szoros együttműködés nagyon fontos annak érdekében, hogy a közös politika irányát megszabjuk. Számomra fontos, ezeknek a köztes régióknak a kategóriája, amit elmondott nagyon helyesebben, csak meg tudom erősíteni önt, hogy, hogy itt differenciálnunk kell azon régiók között, amelyek a 75%-os arány fölé kerültek, hogyha ezeket összehasonlítjuk azokkal a régiókkal, akik akár 90% fölé is mentek, vagy 90% körül mozognak, um, tehát itt muszáj differenciálni ezen kategóriák között. Tehát kérném, hogy mi itt a szakbizottságban nagyon alaposan meg fogjuk ezt vitatni. Aztán egy kérdés önhöz, hogy arról szólt, hogy a határokon átnyúló együttműködést szeretnék megerősíteni. Önök számára melyek azok a pontok, amelyek különös jelentőséggel bírnak? Én egy kelet-németországi lengyel cseh határ az közeli régióból érkeztem, ezért érdekelne az, hogy önök milyen fontos pontokat szeretnének itt kiemelni. Aztán a másik kérdésem, ugye említette a különböző finanszírozási eszközöket, mi, mit, hogyan gondolkodnak a visszaforgatandó alapok felhasználására? Ez a két kérdésem lenne. Köszönöm. E, <clears throat> Köszönöm a kérdéseket. Nagyon sokan kérdeztek a határon átnyúló együttműködésről. Rendkívül fontos prioritás ez a lengyel elnökség programjában. Ami a területű együttműködést illeti Európában, mint már korábban mondtam, ennek mi csak előnyeit látjuk, hogyha sikerül ezt a célkitűzést elérnünk. És ismét ki szeretném emelni, hogy először az Európai Bizottság javaslatait kell megvizsgálnunk. Ami az elhangzott vitákból, tárgyalásokból kiderül, abból arra következhetünk, következtethetünk, hogy inkább programokra, nem pedig országokra költik a pénzt, és persze meg kell utána vitatnia az Európai Unión belüli belső határok kérdését is, és mindenképpen a tárgyalások során a rendelettervezetről ezen kérdést ki kell majd hangsúlyoznunk. Létezik egy javaslat arra vonatkozóan, hogy ezen célkitűzésre vonatkozóan növeljék a költségvetési keretet, és mi ezt mindenképpen üdvözölnénk. Ami a köztes régió kategóriáját illeti, vagyis még azelőtt egy másik kérdésre válaszolnék. A szomszédság politikai programok kérdése, IMDI, Mi is látjuk, hogy mennyire nehéz végrehajtani ezen programokat a hármas célkitűzésen belül és hogy milyen komoly akadályok léteznek, és milyen sok kérdéssel kell foglalkozni. Valószínű, hogy további harmonizációra lenne szükség, vagy úgy kellene ezeket alkalmazni, mint az Európai Területi Együttműködés programjait annak ellenére, hogy pénzügyileg sokkal korlátozottabb területről van szó. Ez tényleg csak egy icipici szelete a kohéziós politika tortájának. De ami a mi elnökségünket illeti, ez rendkívül fontos számunkra, és ezt ki fogjuk hangsúlyozni a jövőben is. Elindultak már az ez erre vonatkozó tárgyalások, most, amikor beszélek. Ami Ernst asszony kérdését illeti a köztes régiókra és a köztes kategóriára vonatkozóan. A bizottság javaslata a, azt javasolja, hogy minden olyan régióra vonatkozzon ez, a köztes régió kategória, amely a 75 és 90 százalék között található. Nos, ezek rendkívül eltérő régiók lehetnek, úgyhogy nem lehet teljesen egy kalap alá venni őket, ez nem egy homogén kategória. A korábbi elnökségek is foglalkoztak már ezzel, és nyitottak vitát erről. Azt kell átgondolnunk, hogy hogyan lehetne a forrásokat és az eszközöket úgy allokálni, hogy minden régió a saját potenciáljának megfelelően részesüljön ezekből. Ami a következő kérdést illeti, a válság és a kohéziós politika, vagy pontosabban kohéziós politika a válság idején komoly meggyőződésünk, és ez az egész el, lengyel elnökségre vonatkozik, hogy a kohéziós politika, hogyha megfelelően kerül megreformálásra, akkor bizonyos mértékben ez az egyedüli olyan európai politika, amely segíthet nekünk abban, hogy a válságból kilábaljunk. Hiszen a kohéziós politika rendkívül nagy infrastruktúrális projekteket is tud finanszírozni, és ugyanakkor kisebb programokat is. Tehát ezen politika mindenre vonatkozhat, amelyről az Európa 2020-as stratégiában beszélünk. Úgyhogy ezen rendkívül jól hangzó ötleteket így lehet a gyakorlatban is kivételezni a kohéziós politikának köszönhetően. De ahhoz, hogy ebben sikeresek lehessünk, ahhoz mindenképpen józan észsel kell eljárnunk, észszerűen kell eljárnunk, hatékonynak kell lennünk, áramvonalasítanunk kell ezen eszközöket, és nem lehet ez egy olyan politika, amelyet szabályok nélkül alkalmazunk. Hatékonynak, mérhetőnek és eredményorientáltnak kell lennie, és jól kell alkalmaznunk, végrehajtanunk. Ha körülnézünk az egyes országokban, és megnézzük mondjuk Lengyelországot, nagyon egyértelmű eredményei vannak ezen politikának. Köszönöm az igen baráti kívánságaikat és üdvözlésüket. Valóban a befektetési politikára mindenképpen szükség van, különösen nehéz időkben, különösen a válság idején. A kohéziós politika egy ilyen eszköz lehet. Ami Stavrakakis úr kérdését illeti, a régiók nagyon fontos partnerek a lengyel elnökség számára. Meg fogjuk hívni őket is a tárgyalóasztalhoz és akkor is, hogyha a partnerségi szerződésekről tárgyalunk. Az utolsó felszólalok, Matula képviselő kettő percnél kevesebb időt kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Lengyelországnak az elnökséghez. És a válság hátterében elért eredményeikért is gratulálunk. Sikermodell volt ebben a periódusban a fejlesztés, illetve a kohéziós politikák végrehajtása tekintetében Lengyelország. Talán túlságosan szerény a miniszterasszony, és ezért nem utalt a rendkívül jó elért eredményekre Lengyelországban. Mindazonáltal szeretném megkérni, hogy ennek a sikernek az aspektusairól számoljon be, adjon néhány konkrét példát, érdemes lenne lemásolni máshol is a sikereiket. És még egy dolog, az európai alapok felhasználási képességével kapcsolatban szintén jó példát mutat Lengyelország, ehhez is gratulálunk, illetve a hármas célkitűzés és a határokon átnyúló együttműködés, gondolom, hogy enne, az erre való összpontosítás a lengyel elnökség alatt is fog folytatódni. E, e, köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter asszony. Én is szeretnék gratulálni önnek, és köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm a kollégáimnak is a Regiszok Bizottságból, hogy észrevették, hogy köszönhetően az európai alapoknak, a kohéziós alapnak Lengyelország rengeteget lépett előre. Elmondhatom, hogy ez a miniszterasszony, illetve a regionális fejlesztési minisztérium munkájának köszönhető, hogy Lengyelországban sikerült ilyen magas szintű felhasználási képességet, felhasználási arányt elérni, és ilyen óriási előrelépést elérni ezen a területen. Ehhez gratulálok. A kérdésem pedig a következő. Az új pénzügyi tervre vonatkozóan tudjuk, hogy nagyon sok érzelemmel fűtött vitát folytattunk erről a témáról, hiszen két elképzelés volt az új költségvetésre, illetve az új kohéziós alapokra vonatkozóan. Az egyik az volt, amit nagyon sok parlamenti képviselő is támogatott, és sok tagállam, mely szerint rengeteg pénzt kell az innovációba fektetni, a fejlesztésbe, a széndiokszid kibocsátás csökkentésébe, a második a másik tendencia, az a kohéziós alapok által is képviselt iskola az volt, hogy folytassuk azon prioritások mentén, amelyekkel eddig is dolgoztunk. Az Európai Unió különböző régióit zárkoztassuk fel egymáshoz. Hogyan lehet ezt a két iskolát összeegyeztetni egymástól, hiszen mindkettő nagyon érvényes és nagyon fontos gondolatokat fogalmaz meg az az ország, ahonnan ön származik. Ezt hogy tette meg? A második kérdésem pedig már elhangzott, de szeretném még egyszer hangsúlyozni. Még akkor is, hogyha lehető legjobb a költségvetésünk, az semmire nem fogunk menni, hogyha nincs megfelelő felhasználási arány a tagállamokban, vagy felhasználási képesség. Az elnökség hogyan fogja a különbségeket kiegyenlíteni hogyan fogja csökkenteni az adminisztrációt. Rengeteget beszéltünk az adminisztratív eljárásokról és akadályokról, amelyek ahhoz vezetnek, hogy ezeket az alapokat nem sikerül teljes mértékben felhasználni, illetve olyan mértékben, ami elégedettségre adna okot. Például a brit kormányt arra készteti ez, hogy csökkenteni akarja a kohéziós alapok finanszírozását. Köszönöm. Oui, euh, merci, madame la présidente, madame la Köszönöm, elnök asszony. Miniszter asszony, néhány konkrét kérdésem bizonyos területekről. Először is, ami a szolidaritási alapot illeti. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos eszköz a kohéziós politikán belül. Ugyanakkor csak akkor tud ez igazán kibontakozni, hogyha függetlenül tud működni az Európai Unió 2020-as stratégiához képest. Még akkor is, hogyha ennek a kettőnek ugyanazon cél felé kell indulnia. Mi az önök álláspontja ezzel kapcsolatban? Ami pedig a szomszédságpolitikát és az együttműködés kérdéseit illeti, azt gondolom, hogy jobb szinergiára van szükség az egyes alapok között. És itt konkrétan mivel szoktam az Ákácsi országokkal is együttműködni, jobb lenne, hogyha az RFA és a és az Európai Fejlesztési Alap a regionális és az Európai Fejlesztési Alap között jobb lenne az összekapcsolódás. Ez lenne a két konkrét kérdésem. Köszönöm. Köszönöm. Alan? Alan Kabek. Köszönöm, elnök asszony. Miniszter asszony, egy rövid megjegyzésem lenne. Ami a köztes régiókat illeti, ön felvetette a küszöbök problémáját, miszerint árnyalni kellene ezt a köztes kategóriát a 75 és 90 százalék között. Én azt gondolom, hogy a parlament nem ebben a megközelítésben akarta bevezetni a köztes kategóriát. 75-től 90 százalékig, tehát nem szeretnénk, hogyha 1 százalékonként két vagy 5 százalékonként újabb kategóriát vezetnénk be, ezzel csak bonyolítanánk a köztes kategória végrehajtását, hogyha még ezen belül újabb küszöböket vezetnénk be, amint ö, ö, azt a kollégánk elmondta, pont az a cél, hogy egyszerűsítsünk, tehát ez veszélyes lenne. Ez egy rövid megjegyzésem az elhangzottakkal kapcsolatban, miniszter asszony. Uh, merci beaucoup. Uh, last but not least, uh, Lambert. Köszönöm, és végül, de nem utolsó sorban, Fanny Nisztároly képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a miniszterasszonynak a bevezető szavakat. Lengyelország Európa szívében található, de a kohéziós politikák középpontjában is ezt látjuk legalábbis itt. Hallgatván a válaszait és olvasván ezeket a szövegeket volna egy kérdésem. Az ön kötelezettsége tekintetében mit tud elmondani a szomszédsági politika értékeléséről. Mi szakbizottságként azt szeretnénk, hogy a határokon átnyúló együttműködéseket nagyon szorosan tudjuk figyelemmel követni, és ezeket vissza tudjuk vezetni a regionális politikába, hogy az európai regionális politika fősodor vonalába kerüljenek ismét. Mi az ön véleménye ezzel kapcsolatban, és mit tesz ennek érdekében? Köszönöm szépen. nehezemre esik Lengyelországról beszélni, holott Lengyelország ugye sok tekintetben sikertörténetet tudhat maga mögött a közös politika tekintetében, de Matula képviselő úr ugye ezzel kapcsolatban tett fel egy kérdést, így talán röviden mégiscsak három szempontot kiemelhetnék Lengyelországgal kapcsolatban, amelyeket fontosnak tartok először, is és hát minden tagállamnak ugyanígy kell eljárni, nem csak Lengyelország járt így el, ez pedig a közigazgatási kapacitásoknak a felépítése, erősítése. Aztán a folytonosságot is biztosítani kell az igazgatás minőségében. Aztán második pont a regionalizáció. Lengyelországban is voltak kezdeti nehézségek, de a regionalizáció végül mégis csodálatos eredményekkel járt. Nagyon sok mindent delegáltunk a regionális szintre, majd pedig végül a harmadik pont, amely fontos a e tekintetben nem szabad a nehéz döntések meghozatalától félnünk, vállalni kell a kockázatot ott, ahol szükség van erre, ott, ahol tudjuk, hogy a kívánt eredmények elérhetők ezekkel a kockázatos döntésekkel. Még egyszer, hogy emeljem ki azt, hogy Lengyelországban újra meg újra hatékonyságról, az eredményességről beszélünk, arról, hogy egyetlen egy eurót, eurocentet sem szeretnénk elvesztegetni, de ugyanakkor mindig beszéltünk arról, hogy hatékonyan kell felhasználni a, a forrásokat, mindig eredményorientáltak voltak, mindig az eredmények lebegtek a szemünk előtt, és ez bevált, és úgy gondolom, hogy a jövőben is be fog válni. Ukacsevska asszony a költségvetéssel kapcsolatban tett fel egy kérdést, és egy látszólagos ellentmondásra hívta fel a figyelmet, amelyről én úgy gondolom, hogy nem egészen állja meg a helyét. Ugye van az EU 2020-as stratégia, és ennek a stratégiának a céljai nem állnak ellentmondásban azon régiók támogatásával, amelyeket fel kell még zárkóztatni. hogyha abból indulunk ki, hogy minden régió, a leggyengébb régiónak is van támogatandó potenciálja, amelyet kibontakoztathat, és itt említhetném Kelet-Lengyelország példáját, és egy programot ebből a régióba. Tehát, hogyha ezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok forrás az innovációt segíti, az egyetemeket támogatjuk ezekkel a forrásokkal, ezek olyan területek, amelyek eh, százszerzelékosan megfelelnek az EU 2020-as stratégiában emlegetett területeknek. Tehát nincsen ellentmondás a, 2020-as stratégia és a lengyel elnökség és politikai prioritásai között. Oró úr kérdései kapcsán az előttem, előtte szólóhoz kapcsolódnék, ismételten ismételten. A lengyel elnökség úgy gondolja, hogy a kohéziós politika legmagasabb szinten is gondoskodhat arról, hogy az Európa 2020-as stratégia mm, e, a legalsóbb szinteken is meg tudjon valósulni. És tehát a régiók szintjén is végrehajtható legyen ez a stratégia, erről gondoskodhat kohéziós politika, amelyre ugyanakkor a legmagasabb szinten döntünk. Mindenesetre az eredmények kell, hogy a szemünk előtt lebegjenek. Nem szabad, hogy a figyelmüket eltereljék, az eredményekre kell koncentrálnunk, és hogy a stratégiai szempontból tudjuk ezt megközelíteni, és az EU 2020-as stratégiából indulunk ki, akkor a kohéziós politika segítségével is el tudjuk érni az ott megfogalmazott célokat, a strukturális alapok felhasználása is segítheti ezt, gondolom, itt minden összekapcsolódik, és egymást segítheti. Ami pedig az egyes alapokat illeti, szeretnénk a különböző alapok közötti koordinációt fokozni, erősíteni, ezért olyan fontos számukra a közös stratégiai keret. A közös politikát ennek keretében ugye a kappal és a közös halászati politikával is össze szeretnénk kapcsolni, de más alapokkal is nagyon fontosnak tartjuk a koordinálást, és mindenképpen foglalkozni fogunk ezzel a területtel. Aztán Kadek úr kérdése. Egyáltalán nem mondtam azt, hogy nem beszéltem arról, hogy további köztes küszöböket szeretnénk bevezetni a köztes kategórián belül, tehát a 75 és 90 százalék között még további határértékeket szeretnénk bevezetni. Nem, nem. Sokkal inkább arról van szó, hogy el kellene gondolkodnunk arról, hogy ezen köztes kategórián belül uh, hogyan tudnánk megnyitni azokat a finanszírozási forrásokat, alapokat, amelyek a különböző régiók sajátosságaihoz illeszkednének. Tehát, hogy differenciálnánk itt nem újabb kategóriát, hanem hogy különböző hozzáférés biztosítanánk a régióknak a különböző forrásokhoz. Aztán Fan Nisztároly úr kérdezett rá a határokon átnyúló együttműködésre illetve a szomszédságpolitikát, és említette, ez utóbbiról már beszéltem, minden esetre köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlamentnek, a, hogy hajlandóságot mutatnak az együttműködésre, ez számomra eh, nagyon fontos, nagyon-nagyon kényes témáról beszélünk, ugye itt különösen azon tagállamok számára kényes ez, a, akik a szomszédsági politikába hasznot húzhatnak, öt ország összeállított egy anyagot, ahol is megfogalmazták a szomszédsági politika végrehajtásának a nehézségeit, a bizottsághoz fordultak ezzel a levéllel, itt a szomszédság politikai eszközök végrehajtásának nehézségéről számoltak be, és szeretném, hogyha tovább is figyelmel követnénk ezt a témát, szeretnénk ezeket az eszközöket és a területi együttműködésbe bevonni a 3 keretében. Köszönöm szépen! miniszter asszony. Most angolul fogok szólni. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Mi eh, mindenképpen nagyra becsüljük, hogy megpróbálnak mindenképpen gyorsan előrehaladni a kohéziós politika következő generációjának kidolgozásával. Ugye nagyon nehéz válságos időket élünk meg, ez a stratégia, hogy mondta a miniszterasszony, már készen áll arra, hogy hozza eh, járuljon ahhoz, hogy kilábaljunk a válságba, illetve hogy már is növekedési pályára indít, eh, állítsa az uniót, és növekedést, versenyképességet teremtsen úgy gondolom, hogy mi is elkötelezhetjük magunkat, hogy valóban nyomást fogunk gyakorolni a bizottságra annak érdekében, hogy a tanácsot és a, a tanácsot és a parlamentet lássa el új jogalkotási javaslatokkal, és a már előkészített anyagokat nem szabad késeltetni, nem szabad ürügyként felhasználni bármit, és hogy késeltessük ezt a folyamatot. Nagyon remélem, hogy szeptember végén láthatjuk a javaslatokat a kohéziós politikával kapcsolatban. A bizottság elfogadja az erre vonatkozó javaslatokat. Köszönöm szépen még egyszer a részvételket. Reméljük, hogy kiválóan együtt tudunk majd működni, átláthatóan szorosan együtt működünk majd az előttünk álló hónapokban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, kezdjük a szavazást. We are starting the vote. Can we check? Kezdjük a szavazást. Sajnos nem tudok több időt adni önöknek, úgyhogy már is ellenőrizzük a szavazógépeket. Kérem, tegyék a kártyájukat a szavazógépbe, és meg is nyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást. Kérem az asszisztenseket, hogy hagyják el a termet, ha szeretnének beszélgetni. Elnézést, de ezzel az zajjal nem tudunk együtt dolgozni. Megnyitom a szavazást. Szeretném ellenőrizni, hogy a kártyáik, illetve a gépek működnek-e. Kérem, ellenőrizzék. Még mindig hiányzik néhány kollégának a kártyája, kérem tegyék be a kártyáikat a szavazógépbe. So we, we closed. Lezárom a szavazást. Elnézést, ennyi. Ez volt az első teszt, és már tovább is lépünk az első szavazásra a napi rendünkön. Mikael Toller jelentése Mindannyian készen vagyunk, ha jól tudom. 98 módosító érkezett. Nagyon sok kompromisszumot sikerült ezekből kialakítani, de még így is maradtak olyanok, amelyekről egyenként kell szavazni. Az ötös kompromisszummal kezdem mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-31-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 32 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 34 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 36 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 37 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 38 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 41 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 40 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk Ugye? Hetes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 54 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 55 mellett. Nem. 8-as kompromisszum mellette. 8-as kompromisszum ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 60-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 74 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 75 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 76 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 77 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 78 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 79 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 80 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 10 most pedig elnézést, igazam volt, és a 67-esről is kell, hogy szavazzunk, a 67-esre visszalépünk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 83-as és 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 89 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 90 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 93 mellette ellene itt volt egy szobeli kiegészítés, van, aki ezt ellenzi? Nem, akkor szavazunk a 93-ról módosított állapotában mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 98-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A preambulum bekezdések jönnek, egyes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosítom, és ötös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 16-os módosító mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 22-es és 23-as mellette ellene, tart, ezt ellenőrizzük, ellenőrizzük a 22-23-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk 27-18 arányban. Következik a 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A foglalkoztatási szakbizottság módosítói következik 9-es. Ez egy szóbeli módosító, van, aki ellenzi? Nem? Jó, akkor szavazunk mellette a módos, 9-es módosított változatára. Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 10-es mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 12-es mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 13-as első része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as hármas része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15, áhez oka fogyott, bocsánat. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, A preambulum bekezdés mellette, ellene, ellenőrizzük az A preambulum bekezdést. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és elutasítottuk. B. Rambon bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. C. Preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. D. Nem. Záró szavazás következik elektronikus formában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. és túlnyomó többséggel elfogadtuk. Gratulálunk Mihálynek! Most pedig tovább lépünk a Ramolna Nikola Nescu jelentésre. A közbeszerzés modernizálása 51 módosító érkezett, 10 kompromisszumra sikerült leszorítani, de még mindig vannak egyedi módosítók, amelyekről szavaznunk kell. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Elnézést. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hatos kompromisszum, erre már szavaztunk, mondja az És ön egyedül ellenzi ezt, de értem, akkor ez tévedes volt, de akkor most a 21-ről szavaztuk, elfogadtuk, 23-as következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es módosító mellette el, ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30, nem, 43-as, rossz szavazók, és 44-es. Itt a szavazás, első rész, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ha senki nem kiabál, hogy ellenőrzzük, de ellenőrzzük a második részt, a nagyváros 41-es módosítókról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítva 26-20 arányban, 45-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 49-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 5-ös, 50-es mellette ellene, tartózkodás azt gondolom elutasítottuk, 10-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva, és akkor a végső szavazás elektronikus módon. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44 eh, igen szavazattal elfogadtuk. Gratulálunk Manescu asszonynak. Most pedig következik Mihály Torrár jelentéséről a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről szavazunk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene tartózkodás elutas, elfogadtuk. Tizenegyes módosító szóbeli módosító bárki ellene? Nem? Tehát módosítva mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 17-es szóbeli módosítóval, bárki a szóbeli módosító ellen, nem, tehát módosítva 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. A 17-es módosítót ellenőrizzük, tehát szóbeli módosítással együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Igen, nagy többséggel elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, négyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos kompromisszum, elnézést, bocsánat, ötös kompromisszum, ezt átugrottam, ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es módosító mellene, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk, és végső szavazás, megnyitom a szavazást. Uh, the vote is closed and it is adopted overwhelmingly. Congratulations. Nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. So maybe you could check if they are here. The hearing should be earlier. They are here, yeah. Um, so we now move to the uh, agenda for new skills and jobs of Monika Smolkova. Monika Smolkova menetrend az új képességekről és munkahelyekről. Uh, egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 9-es mellette ellene tartózkodás el, elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 26-os mellette Miért 27-es? 26-os? Mellette? Ellene? 26-os. Nem, a 25-ös. Elnézést, a 26-osról szavazzunk mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, 27-es mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette, 32-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 33 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette tart, ö, ellene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 tartózkodás elutasítva, 56-os mell a szóbeli módosítóval, valaki a szóbeli módosító ellen, nem, tehát módosítva, 56-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 59-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Végső szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Monika Smolkovának. Thank you, and now we go... Köszönöm szépen, most pedig Herman Winkler véleményéről szavazunk. Kihívásból lehetőség az Európai Uniós Kutatás és Innováció finanszírozás. Meg is kezdjük. Egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk kettes kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 9-es módosító mellette, ellene, ellenőrizzük. 9-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes módosító mellette szóban kiegészítve. Ezt ellenzi valaki, nem? Akkor így módosítva szavazunk róla, mellette, ellene. Ellenőrizzük ismét. Hát nem látom a kezüket. Megnyitom a szavazást. A tízes módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 17 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es módosító indítvány mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ösről szavazunk részenként. Első, a második részről szavazunk, nem? Elnézést, az első részről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Lapozunk. 57. Szóbeli módosító. Senki nem ellenzi? Akkor szavazzunk róla így, mellette, így módosítván. Ellene, tartózkodás elfogadva. Nem, ezt visszavonták. Kilences kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as, mellette. Igen, ez is szóban kiegészítve, ezt senki nem ellenzi, akkor így szavazunk róla, a 68-asról mellette, ellene tartózkodás elutasítva 69 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 72-es, ennek a második részéről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. És nagyon szépen elfogadtuk. Gratulálok és köszönöm. Kedves kollégák, Mihály Toller szót kért. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, csak röviden szeretném mindenkinek megköszönni a közös munkát a két jelentésemen. Ezek voltak az első jelentéseim itt a parlamentben. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek, a titkárságnak és a tanácsadóknak és a kiváló együttműködést. Elnök, köszönöm szépen. Kollégák, most kezdődik a meghallgatás, úgyhogy kérem ne menjenek el, illetve akinek muszáj elmennie, az csendben tegye. Nagyra értékelnék ezt. A 16-os napi rendi pont következik, hiszen mindkét meghívott előadónk itt van. Ez egy nagyon fontos mini meghallgatás a régióközi együttműködésről, a regionális együttműködés és a és a városfejlesztés együttműködés területén is rendkívül fontos ez a téma. Kedves kollégák! Michel Lamlen, az Interreg IVC programigazgatója itt van, az összes asszisztens és a politikai tanácsadó, kérem, ne beszéljenek a teremben. Jean-Luc Drubigny, az Urbakt titkásságának a vezetője is itt van közöttünk. Azonnal meg is adom a szót a vendégedőadóknak. Akárhol szeretnének ülni, szeretettel várjuk Önöket. You're welcome here. Sorry. Just, yes, bonjour. Kedves kollégák, közelednek a tárgyalások a rendeletekről nyár végén. Egyre több ilyen mini meghallgatás lesz azért, hogy jobban megértsük a konkrét jellegzetességeket, illetve a jelenlegi periódusról meghallgassuk a véleményüket azoknak, akik egyes eszközökért felelősek. Tehát ilyen mini meghallgatásokat fogunk tartani, ezek rendkívül fontosak azok számára, akik döntést akarnak hozni a jövőre vonatkozóak, mégpedig felelősséggel és elszámoltathatóságuk figyelembevételével. Lemlen úrnak azonnal meg is adom a szót. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Az előadásom néhány szlájddal fogom illusztrálni. Ebből is megérthetik majd, hogy a program munkanyelve az angol, de ami ezt az előadást illeti most, és hát tudván, hogy milyen tolmácsolási lehetőségek vannak, franciául fogom megtartani az előadásomat. Remélem, hogy a többi rész jobban látható lesz, és nem olyan, mint a mostani a kék-fekete alapon. Úgyhogy remélem, hogy azért a többi rész olvasható lesz. Minden esetre három fő részből áll az előadásom. Az első a program tulajdonságaira vonatkozik, a második az eredményekre, amit eddig elértünk, a harmadik pedig a jövőre vonatkozik a régió közötti együttműködése kapcsolatban. Az európai területi célkitűzés keretein belül mozgunk, ez 81,54 százaléka a regionális politikának 282,8 milliárd euró. A regionális politika ez 0,1 százaléka a 2,52 százalék százaléknak. Tehát ez a bevált gyakorlatok átadása, a különböző jól működő politikákról folytatott tapasztalatcsere a régiók között, és a, ami a 321 millió eurót illeti, amelyel ezt a programot finanszírozunk, ez igen komoly eredményeket tud felmutatni. Láthatják tehát, hogy az együttműködési programokban, amelyeket általában az Interreg program név alatt említünk, ez három részből áll, A, B és C részből. Az A a legismertebb, hiszen helyi szinten ez működik a határon átnyúló együttműködésre. 53 programmal tudjuk így a határokon felmerülő problémákat megoldani. A Transnacionális programokból 13 van ez, tágabb szinten kezeli azon problémákat, amelyekről a határon átnyúló programokban nem tudunk megoldást találni, és az interregionális és a hálózati a C pont alatt egy és három programmal, 321 millióval az interregionális rész, és utána az Urbak programról majd Rubinyi kollega fog beszélni. Ami az Interreg 4C részt illeti, ez 27 tagállamra vonatkozik, plusz Norvégia és Svájc. A főbb tulajdonságai a következők. A beavatkozási arányunk igen magas, hiszen 85%-ig tudjuk az érintett térségeket támogatni, tudván azt, hogy az összes többi régiót maximum 75%-ban lehet csak támogatni. Azért ilyen magas ez az arány, mert ezen együttműködésben igen komoly vállalásra van szükség a többi térség, a többi térség felé. Tehát ami a 302 millió eurót illeti, ez konkrétan a projektekre van elkülönítve a 321 millióból. Ami a kormányzási típust illeti, 29 tagállamból van egy monitorozási bizottság, és a titkárságnak pedig én vagyok a vezetője Lille-ben, Norpát Kellében van a központ. 30 személy dolgozik a titkárságon, 20-an városában, négyen pedig Rostokban, Katowicében, tehát északon és keleten is, és van egy személy, aki a nyugati résszel foglalkozik, és egy pedig Valenciában a déli résszel. Ezek az információs pontok, és ők animálják a programokat ezen különböző területeken. Északon egy befektetési bank, egy Schleswig-Holsteini befektetési bank vezetésével, keleten egy regionális minisztériumi felügyelettel, és Valenciában pedig az ottani önkormányzatnál található ez az információs pont. A Norpát-Kele régió a Vallon régióhoz társult azért, hogy a titkárságot megszervezze, és nem csak a 4C, hanem a 4B programon belül is. A 4A pedig a két tenger Interreg program és összesen 830 milliárd, millió euróról van szó. A Norpát kelé tehát a legfontosabb kezelési hatóság a, a programok kapcsán, összesen 35 ügynökünk van. Az Interreg 4C-nek a célja röviden, hogy javítsa a regionális fejlesztési politikák hatékonyságát, vagy tehát nem akarjuk a spanyol viaszt újra felfedezni, hogyha ezt el lehet kerülni, hogyha már bizonyos sikerek egyébként is kiderültek, és így elkerülhetjük a hibákat. Hogyha valamiről kiderült, hogy hibás, akkor az a cél, hogy ezt elkerülhessük, és pont fordítva, hogyha a sikerekről is hírt kapunk, akkor ezt kell utána tovább ismételni. Az innováció és a környezetvédelem területek, kiemelt területek, és itt a Lisszabon és a Göteborgi prioritásokat követjük, hiszen akkor íródott a programunk. Nagyon népszerű a program, összesen 14 ezer partnerünk van, ennyien jelentkeztek az 1360 projektre. Természetesen mindenki nem lett aztán végül is nyertese ezen pályázatoknak, de a nyomonkövetési bizottság összesen 120, 122 projektet fogadott el, több mint 1300 önkormányzattal, partnerrel. 82 százaléka az úgynevezett NAC 2-es régióknak, tehát képviseltetve van. Minden egyes projekt 11 partnert foglal magába összesen. Pénzügyi szempontból a költségvetés kétharmadát elkülönítettük, tehát továbbra is még 100 millió euró áll rendelkezésre, és erről az év végén vagy a jövő, ele, jövő év elején fogunk dönteni. Ami a témákat illeti, megint csak nem jól látszik sajnos a szlájdokon, de a legnépszerűbb témák között található az innováció és a transfer, technológia transfer, ez a két kék oszlop bal oldalon, majd pedig a vállalkozás és a KKV-k fejlesztése, ez a második kék oszlop, és kicsit jobbra egy elég komoly zöld oszlop, ez az energia és a közlekedés területére vonatkozik, kétharmadban energia, egyharmadban közlekedési témákban. Az éghajlatváltozás pedig a második zöld oszlop, ami szintén elég jelentős. Ami az tagállamok és államok részvételét illeti, ez a dia hál' Istennek jól látszik, még akkor is, hogyha kicsivel van írva, már-már, mint hogyha a szemorvosi vizsgálaton lennénk, az első tíz államban láthatjuk, hogy Magyarország, Románia, Lengyelország a top tenben található, ami a programban való részvételt illet, És ennek mi nagyon örülünk. Ez azt jelenti, hogy a kommunikációs fellépésünk egyebek között a Katowice információs pontnak köszönhetően valóban eredményes. Eléggé hagyományosan az olaszok a vezetők, hiszen ők valahol az együttműködés génjét hordják magukban Marco Polo vagy Kolumbusz Kristóf óta. Ez tény, tehát nagyon sok programban ők mindig kiemelkedően teljesítenek. Három operatív célkitűzésünk van. Az első a tapasztalatcsere, a második az a bevált gyakorlatok transfere, a harmadik pedig a regionális politikák javítása. Ehhez érthetően csak vagy teljesen állami önkormányzatokkal, vagy állami, főként állami szervezetekkel dolgozunk együtt, ami a tapasztalatcserét illeti. A projektek 99%-ában van egy olyan partnerségünk, amely a konvergencia és a versenyképességi régiók közötti együttműködést foglalja magában, tehát mind a konvergencia régiók vonzónak tartják ezt, mind pedig a versenyképességi régiók is érdekesnek tartják, hogy elkerüljék a kudarcokat, és a sikeres gyakorlatokat tudják továbbfejleszteni. Ami a bevált gyakorlatok transferét illeti. Több mint 1100 bevált gyakorlatot sikerült eddig nyilván tartanunk. Az 41, az első 41 projektből, kicsit ez technikai jellegű magyarázat, de mint láthatják, összesen 122 projekt működőképes most, ehhez képest a mai napig csak az első 41 projekt eredményével rendelkezünk. Tehát ezen 41 projektből sikerült 1100 bevált gyakorlatot beazonosítani, és 29 bevált gyakorlatot már sikerült valóban át is adni. Tehát ami a gyakorlatot illeti, mondjuk a hulladékok szelektív válogatása, ez a gyakorlati vonzat, és ehhez képest a politikák szintjén, pár ennek megfelelő politikák szinten kialakítani. Ami a bevált gyakorlatok transferét illeti, ott egyszerűen csak átadjuk az egyik önkormányzattól a másiknak a bevált gyakorlatra vonatkozó ismereteket. Most a példákról nem beszélnék, megnézzük, hogy milyen kihatása van a programunknak. Egy konkrét projekt típussal kapcsolatban ez a kapitalizációs projekt, tőkésítő projekt. Itt elvárás, hogy a partnerségben letnek, legyenek olyan kezelő hatóságok, amelyek megkapják ezen bevált gyakorlatot, átveszik a bevált gyakorlatot. Tehát a programozási időszakban már kivitelezik a bevált gyakorlatot. Az alsó sorban láthatják, hogy körülbelül 7 millió eurót költöttek ezen hat kapitalizációs tőkésítő projektre. A 7 millió eurónak 82-es volt a a maximalizáló hatása, és összesen 573 millió euró értéknyi kihatása volt tehát ennek a programnak. Szeretük volna tovább javítani a regionális és helyi fejlesztési politikákat is. Azt láthatjuk itt, hogy 50 nemzeti vagy regionális vagy helyi politikát sikerült javítani, a 42 első projekten keresztül. Tehát ebből látszik, hogy milyen méretűvé válhat egy program. Körülbelül 200 operatív cselekvést hajtottunk végre egy program végén. Ilyen eredmények mellett elképzelhető, hogy csak 250 politikát javítsunk Európában. Az regió közi együttműködés jövőjével kapcsolatban az összes sikernek persze megvan a hátulütője is. Eléggé sikeresek vagyunk, különösen az intervenciók, a közbeavatkozás tekintetében. Kicsit talán túlságosan is tömeges a munkánk, és talán túlságosan is nagy a munka teher rajtunk, különösen figyelembe véve, hogy milyen költségvetési lehetőségeik vannak. Ezért folyamatosan gondolkozunk a támogatás mértékén, és megpróbálunk olyan javaslatokat tenni, legalábbis remélhetőleg sikerül az Európai Bizottsággal együttműködésben ezt megtenni, hogy a projekteknek a hatását mérni tudjuk, és ne csak a jelenlegi programperiódus, hanem ez után is. Nagyon gyakran van munkánk elmondjuk a, ezt a gyakornokoknak minden nyáron, hogy egy nagyon szép dolog, hogyha egy program végén mérjük a hatását, de hosszú távon is kell mérni a hatását, hiszen Európa számára ez a fontos. A, az állampolgárok olyasmit szeretnének finanszírozni, aminek a hatását az állampolgárok mindennapi életének a kihatásai tekintetében is mérni lehet. A nem lehetnek eredményeink, hogyha csak ebben a programozási időszakban vannak lehetőségeink és eredményeink, és azon túlmutatóan nem. Nos, tehát meg kell vizsgálni a 4C, Interreg 4C belül a, javas, vagy a fejlesztés lehetőségeit. Ehhez a prioritásokat kell meghatározni. Ezek természetesen az EU 2020-as stratégiával összhangban vannak. Azt javasoljuk, hogy ezen túlmenően a kormányzáson is dolgozzunk, hiszen így lehet a regionális politikákat és az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat cserélni. Pontosan így tudunk majd az innováció és a környezetvédelem tekintetében is előrelépni. Most szeretnék átugrani ezeket a diákat, de ezeket majd le tudják önök is tölteni, vagy az, a szájtunkról is megtalálják. Ezek mind az Interreg 4C-re kapcsolódnak, 4 hez kapcsolódnak. Most szeretnék átugrani egy olyan MKW nevű operatív programra áttérni, a Making Knowledge Work, azaz a tudást tegyük használhatóvá című innovációtranszfer a piacok felé. Erről szól ez a program. Elég jól működik, és nagyon jól illusztrálja az Interreg 4C egyik konkrét aspektusát. Remélem ez nem csak sötét kékben, hanem valami jobb színben is látható lesz. Want to telescopes, contact lenses, remote controls, CDs, lasers,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 Szeretném nagyon szépen megköszönni Lámlen úrnak az előadását, és megadom Jean-Luc Dubigny úrnak, az Urbák titkársága vezetőjének a szót. Nagy öröm, hogy ön is itt van. Biztos hogy benne, hogy ön is nagyon meggyőző lesz, amikor bemutatja a hálózatépítés fontosságát az európai városok között. Köszönöm szépen, hogy eljött. Merci de votre invitation. Köszönöm szépen a meghívást. Franciául fogok beszélni. Az Interreg 4C után mi a a meséből Hüvelyk Matyi vagyunk, legalábbis jelentőségünk szempontjából. Az Urbakt az a városi gyermeke, annak a követ, a leromlott negyedekkel foglalkozó európai kezdeményezésnek, az volt a célunk, hogy ezeket a negyedeket között hálózatot építsünk ki. Az Urbakt nagy testvér mellett szerettük volna azokat a városfejlesztési programokat is hálózatba tenni, amelyek ezeket a negyedeket érintik. 2007-ben született az Urbáknak ez a vonulata, abban a pillanatban, amikor az Európai Unió és az európai tagállamok elfogadták az EPSIS kártát, a Lipcsei kartát, ami egy gazdaságilag és környezetvédelmileg is fenntartható fejlesztést szeretne a városokban és a különböző városnegyedekben elér, elérni. A Lipcsei karta és az Urbakt létrehozása tehát egybeesett idő, idő tekintetében. Az Urbaknak négy célkitűzés és egy jövőképe van. A négy célkitűzés, a cserék, tapasztalatcsere, fejlesztése, ez azt, aztán ismeret előállítása. Ez ebből a tapasztalat cseréből tudás halmazt hozunk létre tehát, utána nyilván ezt a tudást terjesztjük annak érdekében, hogy mások, akik a programban részt vesznek, használhassák, és utána nyomást szeretnénk gyakorolni az európai döntéshozókra. És van egy olyan jövőképünk is, ami ebben a programban le lett írva. Ez nem csak egy csereprogram, hogy városi turizmust hajtsunk végre, hanem egy olyan program, aminek az a célja, hogy előmozdítsa a városfejlesztési politikát, amely integrált és fenntartható kell, hogy legyen. Erre a metodikai kérdésre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Nos, tehát mik a fő tájékoztatási pontok, amelyekről szeretnék beszélni? Ez egy olyan program, ami az egész Európai Unió területét lefedi, amelyhez Norvégia és Svédo- Svájc is csatlakozott. Jelen pillanatban 29 tematikus hálózatunk és egy munkacsoportunk van. Látható tehát, hogy ez a dimenzió, amiben mi dolgozunk, ez nagyon más, mint az előbb elhangzott. 300 partnerünk van, 330 partnerünk van, ebből 289 európai város. És az is nagyon fontos, hogy elmondjam, és erre majd még visszatérek, hogy pontosan 50%-a ezeknek a városnak a konvergencia zónákban, és 50%-a a versenyképességi zónákba tartozik. Ez azt jelenti, hogy nagyon erős politikákra van szükség, és nagyon fontos volt számunkra, hogy, hogy pontosak legyünk. Az Urbakt egy olyan kezdeményezés is, amelynek révén megpróbálunk a Nemzeti Operatív Programok kezelőjével együttműködni. Ez azt jelenti, hogy már a kezdettől összehangoljuk a az operatív programok végrehajtó hatóságainak a munkáját a mi hálózatunk munkájával. Ez egy olyan 4500-5000 főt számláló munkacsoport is, akik gyakorlatilag élik ezeknek a programoknak a végrehajtását. És végül az Urbakt költségvetése kicsit kevesebb, mint 70 millió euró, ennek 80%-a az ERFA-ból származik tehát eléggé szerény a költségvetésünk. Hogyan működünk? A felhívásokat terjesztünk a pályázók elé kettőt évente. Jelen pillanatban, illetve kettő volt eddig 2008-ban és 2010-ben, a harmadik ilyen pályázati felhívás decemberben, 2011 decemberében lesz majd olvasható. Ez alatt a periódus alatt körülbelül 450 város életére voltunk kihatással Európában. És szeretném hozzátenni, ahogy bizonyára az akcentusomból is hallják, hogy Franciaország irányítja ezt a programot az összes tagállam részére. Ezen a térképen látható, hogy hol találhatók azok a partnervárosok, amelyek részt vesznek az Urbakt kezdeményezésben. Itt két megjegyzésem lenne. Ez a program sikerét is jelzi. Látható, hogy nagyon szépen eloszlanak egész Európa területén ezek a városok. Ez egy olyan politikai követelmény, ami az 50-50 versenyképesség és konvergencia elosztás mellett fontos volt, működik. Tehát ez volt az első dolog, és a második, amit szeretnék erről a képről elmondani, hogy az Urbakt partnervárosai 17 európai fővárost is tartalmaznak, de ugyanakkor 10-15 ezer fős kisvárosokat is. Az átlag körülbelül 100-250 ezer lakos közötti város milyen témákkal foglalkozik az Urbakt. 2007-ben született ez a kezdeményezés a Lisszaboni stratégia alatt, tehát a Lisszaboni stratégiára alapoztunk. Egy oldalról kohézív tehát összetartó és vonzó, másodszorban pedig a növekedés és a munkahelyteremtés motorjai szeretnénk lenni a városokban, illetve azt szeretnénk, hogy a városok ezeket a szerepeket töltsék be. Most pár szót arról, hogy mi is az Urbakt tematikus hálózata. Hogy néz ki egy ilyen tematikus hálózat? Egy ilyen hálózat egy városcsoport, amely kiválaszt egy témát, és ezt egy projekt felhívásban konkretizálja. Például azok a fiatalok, akik túl hamar lemorzsolódnak a vár, az iskolából, és hogy ővelük mit kezdjünk, ezzel kapcsolatban kidolgoznak valamilyen programot. Vagy tudományos parkokat hoznak létre közepes méretű városokban. Az a, van olyan hálózat, amely ezzel foglalkozik. Tehát egy oldalról vannak szociális kérdések, vagy környezetvédelmi kérdések, például az elektromos járművek fejlesztése a városokban, vagy az alternatív tömegközlekedési módszerek bevezetése. De van ezek mellett szociális kérdésekkel foglalkozó hálózat is, például a nehézségekkel küzdő városnegyedek, vagy a történelmi városnegyedek nehézségei. Nos, tehát van egy ö, témája egy hálózatnak, aztán egy programja, aztán egy kommunikációs stratégiája, aztán egy általány költségvetés, ami eléggé költség vagy korlátozott, és akkor utána ö, egy területi együttműködést kell megvalósítaniuk ezeknek a hálózatba szerveződött városoknak, ezeknek a 70%-a a versenyképességi, 80%-a pedig a konvergencia régióban valósul meg. Nagyon fontos, hogy a pénzügyi válság és a megszorítások óriási hatással voltak a városokra, és vannak olyan városok, akik azt mondják, hogy még a 10-20 százalékos saját részvállalása is túlságosan nagy számukra. Például bizonyos görög városok esetében ez megtörtént, de nagyon fontos, hogy a jövőben ezekre a problémákra is tudjunk központosítani. Ezek olyan kérdések, amelyekkel mindenképp foglalkozni kell hatékonyság szempontjából. Egy ilyen hálózat három évre jön létre, tehát az időhatár az korlátozott, a résztvevők száma is korlátozott, hiszen azt is tapasztaltuk, hogy ha egy hálózatnak túl sok tagja van, akkor ez egyszerűen nem működik, mert nem tudják kezelni azt a mennyiséget. És hangsúlyoznám azt is, hogy a kiválóság és a minőség mennyire fontos. Tehát egy projekt applikációra jelentkezők esetében azt is vizsgáljuk, hogy a lehető leginkább arra ösztönözzük őket, hogy a lehető legjobb minőségű hatást vagy eredményt érjék el. Az eredeti a cél a 36 hónap volt, és ezt 6 hónapos fejlesztésre, illetve 30 hónapos végrehajtásra osszuk. És a 6 hónapos fejlesztési szakasz végén mi, a felügyelő bizottság meg tudunk állítani egy projektet, hogyha ez a projekt nyilvánvalóan a falba akar ütközni, vagy pedig nem tűnik eléggé hatékonynak. Így tudjuk a minőséget biztosítani. Nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy kifejlesszük az úgynevezett urbánus módszert. Azért, mert a mód, módszerünk az az integráns városfejlesztés előmozdítása. Megpróbáljuk metodikai módszerrel ebbe az irányba ösztönözni az urbakban résztvevő feleket. Csereprogramok, jellemzik az urbaktot. Ez azt jelenti, hogy minden város, amely részt vesz a munkánkban, helyi, konkrét cselekvési tervet dolgoz ki. Másodszorban minden partnerváros vállalja, hogy ezt a helyi cselekvési tervet egy prioritás csoportra építi. Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan csoport, amelyben részt vesznek az összes olyan partnerek, akik abban a témában együtt dolgoznak. Például az iskolai lemorzsolódás esetében ez azt jelenti, hogy ebben a csoportban lesznek különböző administratív szintek, például oktatási intézmények képviselői, aztán különböző családi szövetségek, civil szövetségek és vállalati szövetségek, vagy vállalatok képviselői. Ennek az a mögöttes gondolat, hogy az összes érdekelt fél együtt tudjon működni a cselekvési terv kidolgozásában. A harmadik pont, megpróbáltuk, és hát továbbra is próbáljunk, próbálunk a projekt kezdetétől fogva együttműködni az operatív programok végrehajtó hatóságaival annak érdekében, hogy a finanszírozással ki tudják segíteni a mi gyengeségünket. Az urbaknak nincsen mechanikus kapcsolata az operatív programokkal, ez egy gyengeség, tehát a cselekvési tervekben a költségek vonzatát az nagyon gyakran a városoknak, illetve ezeknek a, az operatív program végrehajtóhatóságnak kell kitermelni. Van egy titkárságunk, amely nyomon követi és segíti a hálózatok munkáját. A szakmai tapasztalataival is támogatást nyújt ezeknek. Most tehát van egy úgynevezett kapitalizációs folyamat, egy ilyen tőkegyűjtés, amivel felhalmozzuk az ismereteket, és utána a hálózat szintjén, illetve a program szintjén olyan eszközeink vannak, amelyek létre lehetővé teszik azt, hogy ezeket a legjobb gyakorlatokat megosszák egymás között, a létrehozott tudást olyan formában öntsék, ami átadható, az azt jelenti, hogy felhasználható olyan városok által is, amelyek nem voltak feltétlenül partnereink. Az, nyilván az európai városok többsége sose lesz az Urbakt partnere, de ő számukra is felhasználhatóvá kell tenni a tapasztalatainkat. Nos, tehát mit tudunk létrehozni, mit tudunk produkálni először is? A helyi cselekvési terveket. Az első hullám a 20 tematikus hálózat munkájának a végére érünk. Ez azt jelenti, hogy 200 helyi cselekvési tervünk van, amelyeknek a végrehajtása most fog megkezdődni. Mindennek a szintézisét el kell végeznünk, és ez azt jelenti, hogy nem több ezer oldalt hozunk létre, amit utána senki nem olvas el, hanem jó példákat gyűjtünk. Ez a terméke ennek az ismeretgyűjtésnek. Utána vagy munka szemináriumokat, tehát eseményeket szervezünk, vagy cikkeket és publikációkat hozunk létre, több ilyen is folyamatban van most jelen pillanatban. Volt egy tanulmányunk is, a városok által adott válaszok a pénzügyi válságra címmel, ez is a rá, hogyha érdekli önöket. És az ilyen kommunikációs elemek előtt nagyon fontos, hogy legyen megfelelő munka. Például augusztus végén Krakóban lesz egy nyári egyetem a helyi szervezetek számára, helyi csoportosulások számára. Ezt eh, Hübner asszony fogja majd megnyitni. Ide olyan embereket hívunk meg, akik nem mondjuk nagyon híres celebritások, hanem az olyanokat hívunk, akik dolgozni akarnak. Minden részevőnek küldünk egy levelet, amikor megkapja a levelet, akkor megérti, hogy a Krakóba ő bizony dolgozni fog jönni. Ez nagyon fontos nagyon fontos, ez a szerződésnek a részét képezi. Milyen kommunikációs politikát tudunk kifejleszteni? A mi célközönségünk a kommunikáció tekintetében azok az emberek, az a sok-sok ember, akik a városokban, a városokon dolgoznak. Hogyan jutunk el hozzájuk? Hát ez a legnagyobb nehézség. Megpróbálunk nagyon proaktív politikát folytatni. Nyilván, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a célközönségünk milyen széles körű, akkor a legalkalmasabb csatorna a web. A weboldalunkon megtalálható minden információ, minden hálózat, ezt folyamatosan frissítjük, és a különböző országok weboldalaival kapcsolatokat hozunk létre, mondjuk svéd, norvég, lengyel, portugál, spanyol, weboldalak átveszik, a nemzeti nyelvre lefordítják az urbak, tehát az összegyűjtött információt. Így módon meg tudjuk közelíteni, közel tudunk jutni a városi politikák alakítóihoz. És még egy utolsó pont a kommunikációval kapcsolatban. Egy vagy más program a tudás átadás tekintetében mind, minden program a kénytelen a talál, tagállamokra hagyatkozni. A tagállam átveszi és terjeszti a következtetéseinket, az összegyűjtött tapasztalatainkat. Nem Brüsszelből akarjuk ezt, hanem eh, hogyha több tízezer ember számára szeretnénk ezt az információt terjeszteni, akkor arra leggyak leg eh, működőképesebb a tagállami szint. Bizonyos államokban tudjuk, hogy milyen hatékony tud lenni ez a munka. Nous venons de terminer. Az utolsó pont. Most fejeztük be a köztes értékelésünket, és javítani fogunk a programon a harmadik pályázati kiírásig, amiről már beszéltem. Először is az Európa 2020-as stratégiához fogjuk igazítani a programot, és két dolgot szeretnék itt kiemelni. Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a helyi indítatású módszer az mindenképpen kihat arra, hogy hogyan kezeljük a projekteket. Tehát a nyomonkövető bizottsággal úgy döntöttünk, hogy az ilyen ilyen jellegű projekteknek nagyobb költségvetést fogunk biztosítani, mert nem elég, hogyha csak azt mondjuk, hogy üljenek le egy terembe és dolgozzák ki ezt a helyi akciótervet, ehhez bizony finanszírozásra van szükség, és mi ezt is nagyon jól tudjuk és elismerjük. Második fontos kérdés, nem számszerűen, de mivel, hogy egyfajta ötletgazda vagyunk, vagy ezt szeretnénk lenni. A bizottság, az Európai Bizottság felkért minket arra, hogy gondoljuk át, hogy a helyi önkormányzati vezetőket hogyan lehet bevonni ezen hálózatokba. Erre vonatkozóan egy kísérleti projektet indítottunk. A helyi önkormányzati vezetőket akarjuk képezni az európai szintű regionális kérdések tekintetében. Erre még részletesebben kitérhetek, hogyha kérik. Az utolsó ponton pedig aztán lezárom az előadást. Az utolsó szakaszban, az utolsó pályázatban megint csak az a célunk, célunk, hogy a helyi akciótervek minőségén lehessen javítani. Ez módszertani kérdés, de a tapasztalataink azt mutatják, hogy ennek valóban kihatása van az emberekre. Ami Hübner asszony kérdését illeti hogy győzze meg most önöket. Nos, akárhányszor elmegyek én magam vagy egy munkatársam egy ilyen hálózati ülésre, mindig azt látjuk, hogy az a tény, hogy együtt működnek, nem csak eszmecsere, hanem hogy egy, konkrétan együtt is működnek, és konkrétan helyi akcióterveket kell kidolgozniuk, ez rendkívül ö, előnyös ö, minden fél számára, és egymást ösztönzik a felek. Sokszor elmondom, megismétlem itt is, hogy a vállalatok napi szinten alkalmazzák a benchmarking módszerét. Szerintem teljesen érthető, hogy mindezt a helyi önkormányzatok is alkalmazzák, hiszen ez mindenképpen előnyös számukra. Nekem az a benyomásom, hogy az Urbakt partner városai valóban tanultak valami újat, és változtattak a saját irányításokon, és pontosan ez a mi célunk. Köszönöm. Okay. Thank you, Mr. Uh, Drabini. And, uh... Köszönjük szépen, Trubini köszönjük ezt a hatos prezentációt. Most pedig lehetőség nyílik a kérdésekre. Van Nisztelrooy úr már távozott, Albrecht úr kapja meg azt. Elnézést kérnek Van Nisztelrooy nevében, aki szeretné, a két kérdést tennék fel nevében, illetve lenne még egy saját kérdésem is. Lambert miniszter a két kérdés a következő. Hogyan lehet a, az Interreg 4C-be eh, becsatornázni az emelő hatást, milyen nagy arányban lehetne valóban a hatást maximalizálni, és hogyan lehetne az itt elért eredményeket valahogy valós számokra lefordítani. A második kérdés Nisztarói úrnak pedig az, hogy lehetséges lenne a régebbi projekteket láthatóbbá tenni, hiszen nagyon sok olyan projekt van, amely az Interreg 4C ernyője alatt valósul meg. Vannak, van saját nevük, de de, de csak nagyon uh, szélen a program peremén említik meg, hogy tulajdonképpen az Interreg alá tartoznak. Az Interreg 4C esetében nagyon fontos a tartalom is, és ez a kérdésem lenne, és ez mindkét prezentációra vonatkozik, hiszen mindkettőben észrevehettük a következtetésekben, mindkét előadó arról beszélt, hogy fontos megerősíteni az irányító hatóságokkal az együttműködést, és mindkét prezentációban kitértek erre, ami azt jelenti, hogy valami hibázik itt. Ez egy gyengeség, vagy egy jövőre vonatkozó javaslat, ez nem ugyanaz. Most a gyengeségeket mutatjuk fel, hogy valami nincs rendben, vagy pedig a jó tapasztalatokat kívánjuk a jövőben még jobban hasznosítani. Tehát mindkét előadót kérdezem, hogy hogyan lehetne azokat az, ha, ha, ezeket az elemeket értékelni, tehát szükség van erre, ezek hiányoznak. Most köszönöm szép. Kelly úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen ezért a nagyon precíz és világos prezentációkért köszönetet szeretnék mondani. Néhány észrevételem és kérdés lenne először, és azt mondták, hogy most már a 2020-as stratégiához kötődünk, szorosan ezzel egyetértünk, igen, e, egyetértünk ebben, e, ennek a célkitűzéseinek fontos, hogy elérjük. Két pontot említettek, hogy vannak olyan városi területek, amelyeknek nehézséget okoz a kó, a finanszírozás, tehát nem engedhetik meg maguknak eh, maximum talán esetleg a 10%-ot, vagy kevesebbet, ennél többet nem engednek meg maguknak. Jól látom én azt, hogy nem lehet mindenki számára egy egységes szabályt, minden városi terület számára nem alkalmazható ugyanaz a szabály ha össze más a versenyképességük, és hogyha nem tudnak gondoskodni a társfinanszírozásról, akkor egyszerűen ez a projekt nem nekik való. Kérdezem a véleményüket ezzel kapcsolatban. Második pont. A következő projekt felhívásra az év végén kerül sor. Itt több városi területet szeretnének bevonni ebbe a projektbe? Ha igen, akkor hogyan kívánják ezt elérni? Köszönöm szépen. Hó úr! Elnézést, még egy pont, mondja az szóló, Arról beszéltek, hogy 36 hónap után lejár ez a program. Hogyha most a 2020-as stratégiáról beszélünk, akkor a 36 hónapos idő túl rövid, 2020-ig kellene akkor tartani a programnak. Köszönöm szépen, Holton úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Lamblán úrhoz lenne egy kérdésem. Azt akartam kérdezni tőle, hogy mik a feltételezés, egy Interreg projekt finanszírozásának a feltételei, kritériumai. Van-e egy bizottság, ami kiválasztja a projekteket, illetve hogyan lehet bevezetni vagy pályáztatni egy programot, egy projektet, és illetve ez, ez az összes Európai Uniós régióra vonatkozik el, bármilyen nehézségekkel is néz szembe. A nehézségek gyakran strukturálisak, gondolok a kicsi szigetekre például, vagy a távoleső régiókra. Ezek a régiók is hozzáférnek-e a finanszírozásokhoz az Interreg projekteken belül? Köszönöm. Anybody else? Valaki más kíván még szólni, nem? Akkor a válaszokat kérnénk. Oké. Okay. Um... Merci, Monsieur le Köszönöm, elnök úr. Köszönjük Lamla és Dőrbinyi úrnak is, hogy eljöttek hozzánk. Gondolom, hogy mindkettőjüknek szól a kérdésem. Tapasztalatból az derül ki, hogy a pályázatoknál a pályázók száma sokkal nagyobb, mint amennyi lehetőség van konkrétan. Ebből adminisztratív terhelés is adódhat a kezelők számára, és frusztráció a pályázók számára. Hogyan próbálnak megoldást találni erre a problémára? az én jelentésem bemutatásakor arról beszéltünk, hogy hogyan lehetne a finanszírozási rátát modulálni. Ezzel kapcsolatban szeretném megismerni az önök véleményét. Ez kapcsolódik Oró úr hozzászólásához a kiválaszthatósági kritériumokkal kapcsolatban. És még egy kérdésem lenne. Kelly úr az imént arról beszélt, hogy milyen időbeli határ van jelenleg érvényben, ez három év. Nos, hogy utána mi történik? Erről lehetne tudni valamit? Hogy a három év után mi történik, tehát hosszú távon milyen hatásai vannak ezen hálózatoknak és tapasztalatcserének? Euh, concernant la première question de Monsieur Ami Olbricht úr első kérdését illeti, vagy inkább Van Nisztelrooy úr első kérdését, ha jól értettem. Tehát mit jelent ez a maximalizáló hatás? Ez az, hogy a titkásság bizonyítani tudja, hogy milyen konkrét eredményei vannak, kihatásai vannak az Interreg 4C alapoknak a regionális programokra. Az imént összesen 700 millió, 7 millió euróról beszéltem, ez 6 Interreg 4C projektből adódik össze, és az ilyen kapitalizációs projekteknél elvárás az, hogy legyennek ott a programon belül regionális kezelő szervek is, és így lehet valóban az ötletből konkrét döntést hozni. A 7 millió euróval az átadott bevált gyakorlatoknak köszönhetően 574 millió eurónyi kihatást sikerült elérni. Természetesen ezt azért részletesebben meg kell vizsgálni. B3 Regions néven folyik ez, ahol is másfél millió RFD Interreg 4C programmal sikerült vidéken bizonyos térségekben az internetet bevezetni, és természetesen ezen internetes infrastruktúrának köszönhetően már önmagukban csak 460 millió eurót képviselt ez az eredeti program. Nos, ebből is látható, hogy mennyire nagy ez a sokszorosító hatás, ez nálunk itt például 307-szerese az eredeti befektetésnek. Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan számítjuk ki pontosan ezt az arányt. Természetesen a vidékeken így kialakultak internetes hálózatok, de nem feltétlen a bevált gyakorlat alapján. Ezen konkrét projektől eltekintve 82 és 19 között változik ez az arány, ez a sokszorosító arány, de a titkárság mindenképpen az összes bizonyítékot be tudja önöknek mutatni. Ahhoz, hogy láthatóbbak legyenek ezen projektek, hát gondolom, hogy mindenkinél ugyanaz a probléma. Már a jövőről beszélünk, pedig még fel se dolgoztuk a jelenlegi eredményeket, úgyhogy néha már kitaláljuk az ötös szakaszt, de az ötös szakaszt nem a négyes, hanem inkább a hármas alapján fogjuk kitalálni, és ez némi problémákat okoz, és a kommunikáció elvárásai miatt, hogyha a bizottság javaslatai, amelyeket éppen most készítenek elő, egyszer napvilágot látnak, és el tudom képzelni, hogy lehet, hogy csak két célkitűzés lesz, és nem három a jövőben, fejlesztés és együttműködés. Ezek után az együttműködés kicsit nemesebb címet fog kapni, még fontosabb lesz. A, ez nagyon fontos, hogy két és félről 7%-ra fog nőni ez az arány, hogyha jól értelmeztem Sanchez Smith asszony jelentését. Ez már válasz az ő által feltett kérdésre, és az, hogy hogyan lehet a keresletnek eleget tenni? Hát az egyik módja az az, hogyha növeljük a költségvetést. Biztos, hogy többet kell kommunikálni az együttműködésről, és minden Interreg program és Interact programot egybevéve, amely támogatja az Interreg programokat, a, bizottságot, azt, a bizottságtól azt kérnénk, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Elnézést, de Kelly úr minden kérdését nem sikerült megértenem az EU 2020-as stratégiával kapcsolatban, és hogy a versenyképesség és a konvergencia térségekben mi az arány. Hogyha megkérhetném, akkor pontosítson a kérdésén, hogy én is tudjak választani, és ne, mellé válaszoljak. Uh, no, my question was that if Kérdésem az volt, hogyha a projekteket úgy tervezték, hogy tegyenek eleget, a, vagy legyenek összegben a 2020-as stratégiával, akkor nem tűnik túl észszerűnek, hogy 36 hónap után már egy záruljanak ezek a programok. Azt gondolom, kollégám Sanchez Schmidt asszony is ha ugyanígy, ugyanerre kérdezett rá. Ez lett volna az én kérdésem. Tehát, hogyha ezek a programok, projektek hozzájárulnak az EU 2020-as stratégia célkitűzésének eléréséhez, akkor miért állnak le 36 hónap után, hiszen a 2020-as stratégia 2020-ig tart. Köszönöm. Jó, hát akkor megpróbálok válaszolni az ön kérdésére. Számunkra nyomonkövetési bizottság, vagy Európai Bizottság számára evidens volt, hogy akkor, amikor most 2011-ben megalakítjuk ezeket a programokat, akkor integrálni kell a 2020-as stratégia három prioritásához a növekedés, a smart, zöld és inkluzív célkitűzésekbe. Tehát teljesen normális, hogy integráljuk a célkitűzéseket, a stratégiai dimenziót tematikus hálózataink vannak, ahol információt cserélünk, és ahol önkéntesen úgy döntöttünk, hogy korlátozzuk az időtartamot. Miért? Azért, mert nem voltunk biztos benne, hogy jó-e létrehozni egy olyan csoportot, ami utána majd mint egy bizottság, egy végtelen időn keresztül belefeledkezik a munkájába. Tehát van egy egy korlátozott időhatár azon városok számára, akik együtt működnek, hogy valamilyen eredményre jussanak, és helyi, konkrét cselekvési terveket hozzanak létre. Ez volt az időkorlát mögötti uh, érv. A 2020-as stratégia, mint ahogy korábban a Lisszaboni stratégiához való alkalmazkodás, az az volt, az a cél, hogy a nagy stratégiák legyenek, lebegjenek a szemünk előtt. Tehát azért azt javasoljuk a jelölteknek, hogy legyenek olyan projektjeik, amelyek illeszkednek ezekhez a stratégiákhoz. És akkor a hat hónapon túl, és ezzel is reagálnék egy kérdésre, azt akartuk, hogy a, hat, a 36 hónap végén legyen egy végleges jelentés, legyenek ajánlások, legyen konkrét helyi cselekvési terv, amit utána használni lehet mit fogunk most csinálni. 18 hónapon belül, hiszen egy év az túl rövid, de másfél éven belül lesz egy ö, ö, egy online ö, tanulmányunk, amiből kiderül az, hogy jó, igen, 6 hónappal ezelőtt, vagy x hónappal ezelőtt jóvá hajtuk ezt a projektet, és most akkor mi a realitás? Mi az, amit tényleg sikerült megvalósítani, mondjuk a cselekvési tervekből? Szeretnék én is néhány további kérdésre még válaszolni. Vannak-e kritériumok, és arra úrra reagálok a finanszírozásnak, persze vannak um, állami szervnek kell lenni. Ez az Interreg és az Interact és az Urbact esetében is fontos. Aztán az adminisztratív törvények vonatkozzanak ezekre az egységekre, ez a lényeg. Nagyon fontos az, hogy inkább határokon átnyúló, vagy Európa egy részére vonatkozó, mondjuk nemzeteken átnyúló programok legyenek az Interreg 4C szempontjából nagyon fontos, hogy Európa legalább négy pontjáról érkezzenek a tagok vagy partnerek. Aztán van nagyon sok mennyiségi menedzsmentre, kommunikációra, cselekvési tervre, pontosításra vonatkozó kritériumok is, amelyeket a titkárság szép sorban fejlesztett ki, és utána a tagállamok elfogadták. A szigetek is hozzáférnek ez? Igen, természetesen. Nem túl gyakori az ő részvételük, azért mert azt gondolom, hogy a távolság olyan tényező, amely kedvezőtlen számukra az információhoz való hozzáférésben is, de teljes mértékben hozzáférhetnek ezekhez a finanszírozási lehetőségekhez, és az Interreg 4C-ben és a 3C-ben is tudok legalább két programot, amelyben részt vesznek. A 4C előmozdításának a stádiumai már majdnem sikerült, tehát két, az alapok kétharmadáról döntöttünk, 100 millió euró marad, amiről még nem döntöttünk, de a múlt áprilisban benyújtották, ekkor zárult le a benyújtási határidő, benyújtották a pályázatukat. Most a titkárság foglalkozik ezzel, és utána ez év végén, vagy a következő év elején fognak a tagállamok segítségével dönteni. A teljes négy, Interreg 4 elkülönített pénzösszeget az év végéig lekötjük az új projektek esetében, különösen a regionális interregió régióközi együttműködés esetében, csak 2014-től lesznek friss leköthető alapainkat legkívülebb eső régiók tekintetében van egy program, amiben a Karib-tengeri térség is részt vesz, nem emlékszem a nevére, az Európai Bizottsági kolléga talán tudja. Illetve vannak még talán rendelkezésre álló alapok, ezután a munkaülés után is talán pár pillanatig beszélhetünk arról, hogy mit gondolnak a karibi, illetve beszéltünk erről a karibi témáról. Sanchez mit asszony rengeteget segített a válaszaival is, és a kérdése is nagyon érdekes, hogyan tudjuk a frusztrációt és az elbátortalanodást kezelni, ami az Interreg 4C sikeréhez is hozzá kell, hogy járuljon. Nagyon fontos tehát az, hogy a kollégák angolul ki tudják tölteni a, a formulákat, ez egy regionális, európai régiókat összefoglaló program, nem csak franciák vannak részre, vesznek részt benne. A hanyatló, ipari régiók is részt vesznek, tehát nagyon fontos az, hogy egy oldalról azt mondjuk a tisztviselőknek és az ügynököknek, hogy jó, hát együtt kell működni, de az együttműködés ez egy új szó az egy új szakma, amihez különböző gyakorlatokat el kell sajátítani, de nagyon fontos hatást érhetünk el vele. És Sanchez mit azt mondja, kérdésére reagálván a frusztrációval kapcsolatban, persze ez általánosságban növekedett, a költségvetéssel kapcsolatban is növekedett a, a kereslet jobban és többet kell kommunikálnunk, hogy elmagyarázzuk, hogy még akkor is, hogyha egy programhoz nem tudnak hozzáférni, hogyha nincsenek jól előkészített gondolaték, akkor nem érdemes belevágni inkább. A kapcsolattartó, nemzeti kapcsolattartó pontjainkhoz érdemes fordulni. Európa négy sarkában, észak, dél, kelet, nyugaton ezek megtalálhatóak, de még ez sem elég, a tagállamok támogatására is szükség van. Néha az államok kicsit zavarban vannak. De hát a saját embereiket szeretnék a, foglalkoztatni, de hogyha a befogadhatósági arányra gondolok, az 80-90 százalékos tud lenni, tehát ez azt mutatja, hogy sikerült a kommunikáció területén előre haladnunk. Az Interreg 4C-ben a versenyképesség tekintetében nem mondhatom, hogy sokkal több vagy sokkal kevesebb lenne a sikeres benyújtás, vagy a siker arány mondjuk a hatodik vagy hetedik kutatási keretprogramhoz hasonlítva. Az Interreg 3C-ben 3-ból 1, most pedig 8-ból 1 a 4C alatt sikeres. Ahogy egyre jobban ismerté vált, a 3C úgy alakult át az Interreg 4CD. Uh, Mr. Drovini, you úr, öni a Nous avons, nous jusqu'à présent, le comité pourra décider autrement. Eddig lehet, hogy a bizottság majd másként dönt, kicsit másként szelektáljuk mi a pályázatokat. Egészen más az arány nálunk, mint az Interreg 4C-ben, de van egy alapvető különbség is szerint senki sem nyer pénzt azáltal, hogy az urbaknál dolgozik. Én nem a titkárságról beszélek, hanem a városokról, a partnerekről. Tehát mi nem finanszírozzuk a helyi akcióterveket. Ezért tehát a pénznek semmilyen vonzereje nincsen ebben. És ez nagyon fontos, hogyha megnézzük, hogy hány pályázó ö, kíván ebben részt venni. De a nyomonkövetési bizottságban állandó vita, hogy megnézzük, hogy hány projekt lehetséges projekt van, mondjuk 15 hálózatot szeretnénk egy pályázaton kiírni, és lehet, hogy csak összesen 13 jó minőségű hálózatot ismerünk, tehát azért mégiscsak az elemzése szükség van. Nem biztos, hogy az a jó megoldás, hogyha növeljük a költségvetést és minden pályázót finanszírozunk. Hogyha tényleg jó minőségű munkát akarunk végezni, akkor komoly elvárásokra van szükség, és szerintem erre van lehetőség. Ebben az esetben természetesen inkább kísérleti projektekről van szó, amelyeknek be kell bizonyítaniuk azt, hogy képesek vagyunk előrelépni ezen projekteknek köszönhetően, nem pedig általános eszmecsere jellegű programokra van szükség. És gondolom, hogy az Urbakt ezt teszi, és ez a nyomonkövetési bizottság álláspontja is, hogy a kiválóság az rendkívül fontos a pályázatok kiválasztásában és a következtetések levonásában. Visszatérnék a központi kérdésre. A kezelőhatóságokkal kialakított kapcsolatok kérdésére ez valóban nagyon fontos. Az urbákt nak semmilyen strukturális, mechanikus kapcsolata nincsen az operatív programokkal. Tehát egy helyi akcióterv, amit egy Urbakt hálózat keretében kidolgoznak. Lehet, hogy ezt finanszírozza majd egy operatív program, de az is lehet, hogy nem. Attól függően, hogy van-e az operatív programban a városi kérdésekre külön keret, hogy van-e erre rendelkezésre álló pénzügyi eszköz, hogy az adott helyi akciótervet benyújtó városban van-e erre politikai szándék. A következő időszakban, 2014-2020-ban nagyon fontos tehát a kezelő, helyi kezelőszervekkel kialakított kapcsolat a program jövője szempontjából. És még azt mondanám ezzel kapcsolatban, hogy nem szabad összekeverni a finanszírozást, a finanszírozási kapacitást és a városi politikák ismeretét. Gyakran azt látjuk, hogy sok kezelőszerv a város által benyújtott projektet finanszírozza, de egyáltalán nem tudják, hogy mit szeretnek az adott városban, mit szeretnének az adott városban vagy régióban ezzel elérni. És ezt a jövőben mindenképpen kezelnünk kell, hogy a technikai segítségnyújtó csapatokban, a kezelő szerveknél kialakítsanak egy stratégiát, egy városi stratégiát, hogyha az urbakról beszélünk. Azt gondolom, hogy ezt kellene, és ezt fogjuk majd a következő időszakban kidolgozni. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Trubinyi úr. Most pedig a bizottság két szakértője kapja meg a szót. Ez is Biskorsz úr. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság osztja ezt az elemzést, ezeket az elképzeléseket, amelyeket Trübinyi úr, illetve osztott meg velünk. Az Urbakt program valóban ö, ö, sikeres városi hálózatfejlesztő programmá nőtte ki magát. Ezt ugye eredetileg tapasztalat cserére találták ki a résztvevő ö, vá, városok tapasztalatának cserére találták ki, de most már egy külön hálózattal nőtte ki magát az örbökt, és, és valóban nagyon komoly számban vettek részt a városok ebben a programban, kb. 450 várost említett Rübinyi úr. Felmerült a kérdés azzal kapcsolatban, hogy miért nem kapcsolódik össze kielégítő mértékben a hálózatban a hálózat az általános programokkal. A válasz pedig erre az, hogy hogy a, az általános programra fordítandó összegekről már régen döntöttek, és vannak új jó ötletek, amelyek most alakulnak ki, és hát sajnos ők azzal szembesülnek, hogy már nem maradt pénz számukra. Az örbak esetében azonban büszkék vagyunk arra, hogy, hogy nagyon gyümölcsöző együttműködés sikerült elérni a a városi hálózatok között, az önkormányzatok között, és itt önkéntes együttműködéssel van szó, szóval számos irányító hatóság önkéntesen vett részt ebben, és azt láthatták, hogy az urbakban kifejlesztett elképzelések nagy része nagyon sikeres volt. Az úgynevezett gyorsított hálózat keretében számos projektet kiválasztott a bizottság, és ezek a gyorsított eljárású hálózatok eh, kaptak is bizonyos mértékű támogatást a bizottság részéről, némelyek még az Európai Parlamenttől is részesültek támogatást. Eh, említenem a UNIC nevezetű projektet, amelyben olyan, amelyben olyan városok vettek részt, amelyek a krámia ágazattól fügtek, és az Európai Parlament aktívan támogatta ezt a városi hálózatot a kerámia ágazattól függő városok között. Aztán egy másik nagyon sikeres, gyors eljárású projekt, ez a MIGRE, ami a migránsok integrálását célozta. És amikor a program lezárult, akkor azt láthattuk, hogy a gyors eljárású programban kifejlesztett ötletek és elképzelések átvételre kerültek a az irányító hatóságok átvették ezeket az ötleteket, például Portugáliában is ezt láthattuk, ugyanis a Megre hálózat részét képezte például a, a mi, migránsok integrációját, a migrációs háttérrel rendelkező gyermekek integrációját zenekarokba ez egyfajta társadalmi beilleszkedés segített elő, és más városokban is átvették ezt az ötletet. Dragonyi úr említette azt is, hogy megpróbálunk az új szükségletekre reagálni. Szeretnénk az EU 2020-as stratégia új prioritásaira is reagálni, és szeretnénk egy kísérleti műveletet elindítani, ez, ez egyfajta csereprogram lenne különböző városi önkormányzatok számára, akik a helyi támogató csoportoknak is a részét veszik, részt vesznek. Ez az Erasmus a választott képviselők alprogramja, amelyet az Európai Parlament is támogat. Itt az Orbakban szerzett tapasztalatokat is meg lehet osztani, és bizonyára eh, ezeket a tapasztalatokat fel fogjuk használni a következő programozási időszak kidolgozása során is. A lehető legjobb módon kívánjuk ezeket a pozitív tapasztalatokat eh, felhasználni, és szeretnénk ezt a sikeres városok között együttműködés jövőben is folytatni. Köszönjük szépen, Koz úr! Most pedig Venino úr kapja meg a szót. Euh, Köszönöm, elnök úr. Michel Lamblin nagyon teljesen leírta, hogy milyen lehetőségeket ad az interregionális együttműködés, és konkrétan az Interreg 4C. Vannak azért még kihívások a következő időszakra vonatkozóan visszatérnék egy evidenciára. Ez az egyedüli program Európában, amely jelenleg minden európai régió és tagállam számára lehetővé teszi, hogy közösen beszélhessenek a gyakorlataikról, az ötleteikről, és utána esetleg helyi szinten ezeket ki is vitelezhessék, és így a lehető leggyorsabban hozzáférhessenek a bizonyos régiókban kialakított bevált gyakorlatokhoz. Michel Amblán első kérdése nagyon fontosnak tűnik számomra. Ki kell emelni, hogy az új tagállamok, amelyek nemrég léptek be az EU-ba, most azok közé tartoznak, akiktől a legjobb, legtöbb pályázat érkezik, és akik a leginkább felhasználják ezen tapasztalatcserét és tapasztalat átadási lehetőséget. Tehát azt gondolom, hogy rendkívül kohézív ez a program az EU szintjén. Ezt akartam kiemelni, mert nagyon fontosnak tartom, és egyértelmű, hogy ez azt mutatja, hogy ezt az interregionális együttműködési programot mindenképpen folytatni kell, és ki kell bővíteni a következő pénzügyi időszakban. Ehhez közvetlenül kapcsolódnak költségvetési kérdések. Hogyha a jövőben is folytatni akarjuk a tapasztalat cserét és sokkal gyakorlatibb szintre akarjuk ezt vinni, akkor egyértelműnek tűnik számunkra, hogy a következő pénzügyi időszakban a költségvetést is ennek megfelelően kell majd növelni. Két prioritás a Lisszaboni és a Göteborgi az, amelyet most kidolgozunk, és Michel Amlá is kiemelte, hogy mik ebből a legfontosabb pontok logikusan egyre inkább áttérünk az EU 2020-as stratégia keretein belül az újabb kérdésekre, és azt gondoljuk, hogy bizonyos térségekben különböző kérdéseket kell tehát figyelemmel követni. És a bizottság elgondolkozott azon is, hogy az eddigi hatályt esetleg ki lehessen bővíteni a kormányzási kérdésekre, amiről Michel Lamblin is beszélt, és az intézményi és adminisztratív kapacitás kérdéseire is ami a már egyes térségekben kialakított vívmányok terjesztését illeti, hát bizonyos térségekben igen csak nagy a lemaradás, ami azt illeti, hogy milyen az intézményes és adminisztratív kapacitásuk. Hogyha sikerül ezen az aspektuson javítani a következő interregionális együttműködési generáció során, akkor így gyorsabban lehet majd a jelenlegi Interreg 4C program kérdéseiben eredményt felmutatni. Tehát egyértelműnek tűnik számunkra, hogy milyen fontos ezen kérdésekkel foglalkozni, és ami a kommunikáció kérdését illeti, ez is elhangzott, ezzel kapcsolatban jövő tavasszal szeretnénk egy konferenciát szervezni, az interregionális együttműködés résztvevői, tehát pályázók és a program titkársága így a tagállamokkal, a régiókkal felveszik majd a kapcsolatot, hogy bizonyos eredményeket bemutassanak, amelyet már most letehetünk az asztalra. Michel Lamblin ezt gyorsan vette át, de vannak itt példák, például, hogy milyen a fenntartható közlekedés, Például 50 régió beszélt egy innovációs stratégiáról és a saját térségükben az ilyen jellegű kérdésekről. Tehát nagyon konkrét példáink vannak, amit be lehetne mutatni, és így bemutatni, hogy milyen hozzáadott értéket képvisel ez a program. Egy nyomonkövetési bizottság döntés után, amely Oszlóban történt, próbáljuk kiemelni a program szintjén az összes eredményt, amely kimutatható bizonyos klaszterek és hálózatok eredményeként, amikor elérjük a kritikus tömeget egy projekttel kapcsolatban, amely több hálózatból alakul ki, azt gondoljuk, hogy a szakértők konkrét eredményeket is be tudnak mutatni arra vonatkozóan, hogy egy hálózat mit ért el a saját politikája fejlesztése szempontjából. Ez is nagyon fontos elem, mindenképpen hasznos lenne ezt kimutatni és kiemelni. Ami a kapcsolatot illeti, ez Albrecht úr tette fel ezt a kérdést. Kapcsolatot kell létrehozni, szerintük ez nem eléggé erős még egyelőre a regionális fejlesztési programok és az együttműködési programok között. Fontosnak tartjuk, hogy az összes tagállamban, az összes térségben felmerülő problémák, legyen ez környezetvédelmi, gazdasági, éghajlatváltozási, vagy innovációs potenciál fejlesztési kérdés. Itt vannak olyan együttműködési lehetőségek, amelyek nem egyszerűen csak kiegészítek a regionális fejlesztési programokat, épp ellenkezőleg ezeket már integrálni kell a regionális fejlesztési programokba. Tehát ezt nehéz persze véghez vinni, de meggyőződésünk, hogy az együttműködés az egyik része a regionális stratégiai fejlesztés politikájának. A regionális fejlesztési programokkal tehát együtt kell működni, és a következő időszakban ezt a kapcsolatot meg kell erősíteni, azért, hogy elérjük, hogy amit egy interregionális együttműködésben és más szinten éreznek, az sokkal gyakorlatibb szempontból lehessen az egyes régiók fejlesztési programjában utána megtalálni. Még egy részlet, Oró úr, három kooperációs program van transnacionális szinten, a négyben belül, Karib-tenger, Indiai tenger, az Azori-szigetek, Madeira és Kanári-szigetek a harmadik térség, és persze itt megint csak a földrajzi közelség alapján bizonyos programok kialakultak. Köszönöm, elnök úr. Thank you, Mr. Venina. Köszönöm szépen, Verino úr. Most pedig Sánchez Schmidt asszony zárja le a mai vitánkat. Merci, Monsieur le Président, et encore euh, mes remerciements. Köszönöm szépen, és szeretném a két előadónak is megköszönni a felszólalását. mindannyiunknak érdeke a régió közi együttműködés, ez az ő előadásukból és a bizottság hozzászólásából is nyilvánvaló. Arról a nyújtó funkcióról is szeretnék beszélni, ami ez a regionális együttműködés, amiben segíthet. Meg kell erősíteni a regionális politikákat és a regionális együttműködést. Erre szükség van. Fontos, hogy legyenek hidak azok között, amik már azok a programok között, amik már léteznek, és azok amelyek, között, amelyeket előirányoztunk. Elég gyakran elhangzik, hogy az európai politikák, különösen a regionális politikának meg kell mutatnia azt, hogy milyen hozzáadott értékkel járhat. És itt már tényleg a konkrétumok talaján vagyunk nagyon fontos aggályunk mindig az, hogy konkrét, pragmatikus területen mozogjunk. Az EU 2020-as stratégia tekintetében is figyelembe kell ezt venni. Az összes politikának figyelembe kell venni ennek a programnak a célkitűzéseit. Azt is figyelembe kell venni, hogy a gazdasági életre, az állampolgárok mindennapi életére is kihatással legyünk. Novinyi úr a kommunikáció fontosságát hangsúlyozta, egyetértek ezzel, ez rendkívül fontos és lényeges az is, hogy a regionális programokon keresztül ezt is elvégezzük, de az is nagyon fontos, hogy tudassuk az emberekről, hogy mi történt. Ha tapasztalatokat összegyűjtjük, akkor ezt a tőkét ki is kell, hogy aknázzuk. Ezt a tapasztalatot, ezt a tudást, a tapasztalatok cseréje, a legjobb gyakorlatok cseréje ö, révén a beruházási politika, a regionális politika ki kell, hogy használja. Ez a fő cél a területi gazdasági és szociális politikáknak is ez kell, hogy legyen a célja, hogy konkrétan mutassuk meg, hogy hogyan tudunk eljutni egy fejlődéshez. Ez nagyon fontos. A jelentésben is, amelyet az a megtiszteltetésért, hogy én készíthettem el, hangsúlyoztuk azt, hogy meg kell erősíteni ezt az együttműködést, és remélem, hogy az Európai Bizottság, illetve a jövőbeli rendeletek megfogalmazása előtt meghallja ezeket a szavainkat, és az 1,7 milliótól 11 milliárdig terjedő összeg azt mutatja, hogy a jelenlegi pénzek meg háromszorozódtak, amit a regionális regió közi együttműködésre lehet kötni, tehát ezt meg kell együtt erősíteni, de nagyon fontos az is, hogy a programokat, összehangoljuk a regionális politika területén, a programok területén. Elhangzott az, hogy a helyi önkormányzati képviselők közötti csere, információcsere nagyon fontos. Tényleg fontos, hogyha megfelelően akarjuk a realitásokhoz és a célkitűzéseinkhez közeli módon akarjuk a regionális politikát végrehajtani. Nem akarok itt most nagyon pedagógusnak hangzani, de a, abban, amit Európa végre akar hajtani, abban mindenképpen egy ilyen pedagógiai hátteret is kell találni. Engedjék meg, hogy még elnök úr emlékeztessek arra, hogy felkértek minket arra, hogy folytassuk a vitát ezen ülés után is. Tehát a a koktél mellett a terem előtt folytathatjuk még a vitát az előadókkal. Nagyon fontos, hogy a legjobb gyakorlatok és az információcsere tényleg megvalósuljon. Köszönöm szépen Lemblen és Dubinyi úrnak, hogy eljöttek hozzánk és megtartották előadásukat. Emlékeztetnék arra, hogy szakbizottságunk Észak-Görögországba utazik holnap, ennek az utazásnak a következményeit, vagy az ebből leszűrhető következtetéseket pedig a nyár végén fogjuk megosztani önökkel. És még egy dolog, a következő ülésünk szeptember 19-én lesz. Ez azt jelenti, hogy ősszel találkozunk.